Well, ladies and gentlemen, shall we await? Hölgyeim és uraim, várjunk még egy picit, mielőtt a bizottság tagjai is csatlakoznak hozzánk. okay, we should start. Okay, shall we get started? Nem, nem várunk, hanem elkezdjük a munkát. A ma délutáni ülésünk a, egy meghallgatással kezdődik a közvetlen külföldi befektetésekről, vagy a működő tőke váramlásáról, átmeneti intézkedések és a jövőbeni nemzetközi európai befektetési politika a Lisszaboni szerződés az Európai Unió kizárólagos jogkörébe helyezte az ilyen befektetési um, intézkedéseket, és ilyen módon az Európai Unió külgazdasági kapcsolatainak fontos elemévé tette ezt. Az INTA szakbizottság és az Európai Parlament ezen a területen társ jogalkotóvá vált, és éppen ezért a jövendőbeli az EU és harmadik államok között megkötendő befektetési megállapodások között előkészítése során bevonnak bennünket. A bizottság befektetési csomagjának két ilyen jelentés foglalkozik ezzel a csomaggal. Karl Schlüter jelentése az átmeneti szabályozásokkal, a nemzeti bilaterális beruházási befektetési szerződések, az úgynevezett grandfathering, vagy a nyereség hazavételére vonatkozó szabályokról szól ez a Schlüter jelentés, valamint az európai befektetési politika jövőjéről szól egy jelentés. Mindkét jelentés egy sor érdekes és izgalmas témát vet fel számunkra, mind politikai, mind jogi értelemben. Ezért úgy döntöttünk, és az élvezet az enyém, egyszerűen szóval úgy döntöttünk, hogy E kérdésekben meghallgatást tartunk, és nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek előadóinket. Dr. Steven Woolcockot, aki a London School of Economics eh, nemzetközi kapcsolatok eh, tanára, egyébként a 70-es években én magam is itt tanultam, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi politikai, gazdaság és gazdasági diplomaciával foglalkozik. Vulkok doktor az a parlamenti megbízásából készült jelentésnek is a munkatársa volt. Aztán Natalie Benasconi Osterwalder, aki az IISD, e az International Institute on Sustainable Development, a fenntartható Fejlődés Nemzetközi Intézetének eh, munkatársa. Aztán bemutatom Christian Tietjét, eh, aki pedig a közjog, az európai jog és a nemzetközi gazdasági jog, valamint eh, a Nemzetközi Gazdasági Jog Intézetének igaz, igazgatója, a Hallei, a Wittenberg Hallei tehát Németországi Egyetemen. Végül, de persze semmiképpen sem utolsó sorban Adrian van der Hofent is bemutatom, aki pedig a Business Europe igazgatója, mégpedig a nemzetközi kapcsolatok osztályát vezeti. Mint láthatják, gazdag a széles körből merítettünk a felszólalók tekintetében. Mauro Petricson személyében a bizottság is képviselteti magát, aki a kereskedelmi főigazgatóság munkatársa. Már is megkezdjük az előadások sorát, megadom a vendégeknek a szót, és megkérem a vendégeinket, hogy a rendelkezésükre álló 10 percet ne lépjék túl. Természetesen lesz még lehetőségük a kérdésekre. Válaszolniuk. A sorrend alapján, melyet felsoroltam először, dr. Stephen Woolcocknak adom meg a szót. Üdvözlöm itt körünkben, nagyon örülünk, hogy itt van, nagyon örülünk, hogy megtartja az előadását. Parancsoljon öné a szó. Michael, the purpose of the study and my purpose here is to az a célom, hogy a fő kérdésekről beszéljek, amelyeket tárgyal a szakbizottság a külföldi közvetlen befektetés a közvetlen EU illetékességbe való bevétele a következő előnyökkel szolgál. Könnyebb hozzáférés a piachoz, megerősödött versenyképesség. Eddig az EU közvetlenül a befektetési szabályokban nem szólt bele, sem a tagállamok szintjén, sem pedig a szabadkereskedelmi megállapodásokba, csak ő részben foglalkozott ilyen ügyekkel. A meghatározása a közvetlen befektetésnek a szerződésben nem nagyon részletes. Ez azt jelenti, hogy különböző értelmezések lehetnek az FDI-ről, a közvetlen külföldi tehát az EU kizárólagos illetékességének valószínűleg minden megállapodás vegyes illetékességet jelent a bizottság tárgyaló félként fog megjelenni. Most nem mennék abba bele, hogy a múlthoz képest ez mennyi változást jelent. A bizottság mandátumot kér, hogy a beruházások bekerüljenek a szabadkereskedelmi megállapodásokba, ezért az a szakbizottság nem sokára kell foglalkozik azzal, hogy mi is legyen ez a tartalom. A tanulmány az EU politika fókuszával foglalkozik, és itt a kérdés az, hogy a tárgyaló partnerek kik legyenek meg kell felelni eset a megállapított kritériumoknak, és meg kell felelni a létező EU politikáknak, amelyek például Global Europe, amelyről hallottunk ma délelőtt is. A tanulmány megnézi a nagyságrendjét a beruházásnak, a piaci potenciált, és az előreláthatóságát a beruházási környezetnek. És arra megállapításra jut, hogy a potenciális partnerek nagyjából megfelelnek ezen kritériumoknak Kína, India és Oroszországnál leginkább a globális megállapodások lennének a lenne a cél. Kanada, Szingapur és Maléziánál előnyökkel szolgálna, hogyha bekerülne a befektetés a szabadkereskedelmi megállapodásba. Mellesleg megjegyzem, hogy a szakirodalom is szól arról, hogy milyen hatása van a beruházás bevételének, a szabadkereskedelmi megállapodásnak, megállapodásnak pozitív hatása van bilaterális szerződésekben is szerepel, de akkor az nem egyértelmű az irodalom szerint. Az egyik fő kérdés a vitában az, hogy milyen védelmet kell biztosítani az EU beruházási megállapodásoknak. Itt két nagy kategória van, most egyszerűsítenék. A lehetőségek a következők. Az egyik egy globális tágabb védelmi szabály a tagállamok többségének a példáját követve. Ez jó olyan értelemben, hogy magas szintű védelmet biztosít az EU-s beruházásoknak, de itt értelmezési pró, ö, problémák lehetnek, amelyekkel döntő bíráskodás szükséges. A második opció pedig ö, szűkebb definíciókat ö, választani arról, hogy milyen is legyen a beruházás védelem. Ez, ö, ez a ö, megoldás kevesebb ö, ö, helyet hagy a döntő bíróságok értelmezésének, és így jobban átlátható a helyzet. Nem lehetséges most belemenni a részletekbe, csak egy néhány fontos pontot említenék. A legtöbb megállapodás célja a diszkrimináció mentesség és a nemzeti alapon való megállapodás. Az EU megállapodás vonatkozik a központi kormány alatti szintre is, ez az első kérdésben felmerül, ami a nemzeti benásolási emelfelet illeti. Nos, itt kérdés, hogy legyen-e összehasonlítás vagy sem. Ez az értelmezés körét szűkíteni. További fontos kérdés a fair és méltányos bánásmód a, a befektetések esetén egyes szabályokat pontosítani szükséges. Itt például, hogy milyen joghatóság illetékes. Fontos kérdés, hogy a közvetett kisajátítás milyen definícióját kérje az EU. Hogyha megnézzük a létező gyakorlatot a tagállamok szintjén, akkor azt látjuk a tanulmány foglalkozik ezzel, és azt látjuk, hogy az esetek felében van erre utalás, de Olaszország és Egyesült Királyság esetében csak egy-egy ilyen példa volt, amikor foglalkoznak szerződésileg a közvetett kisajátítással. Vitatott kérdés a beruházások esetén a döntőbíráskodás kérdése. Mint látható a szlájdon, itt kulcskérdések vannak. Milyen megközelítés se legyen a beruházó államnak a vitás kérdésekben? nem szabad, hogy az EU szint az alacsonyabb legyen, mint bármelyik létező tagállami szint. További kulcskérdés, hogy mennyire szükséges az átláthatóság döntőbírósági eljárás esetén, illetve hogyan kerüljük el a többszörös igényeket, illetve az eltérő értelmezésre. Tehát végül legyen -e szabály a felülvizsgálatra, illetve a fellebezésre döntő bírósági döntés esetén. Nem minden e, tagállam élt eddig ezzel a lehetőséggel. Most pedig e, az A, e, most pedig áttérnék az átmeneti intézkedésekre, azaz hogy hogyan térünk át a jövőre. Fokozatos bevezetése lenne az EU beruházási politikán. Központi kérdés, hogyan biztosítsuk a jogbiztonságot. Itt bonyolult jogi kérdések vannak, amik a vitában nyilván elő fognak kerülni. A bizottsági javaslata azt tartalmazza, hogy általános ö, ö, engedélyezés a jogbiztonságot fokozza. Hogyha megnézzük a bilaterális beruházási szerződéseket, akkor azt látjuk, hogy ezek nem mindig megfelelő, nem mindig előnyösek az engedélyezéssel foglalkozik az 5 per 1 per C cikk, hogyan lehet az engedélyezést érvényteleni. Érvényteleníteni akkor, amikor az EU politika ellenében megy ez. Például Kínával kötnek egy megállapodás, és egy tagállamnak van egy bilaterális megállapodás a Kínával. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Az opciók az átmenetre egyrészt, vagy a rendeletet elutasítani, de akkor a az alapértelmezés szerinti eljárás valószínűleg nagyon időigényes lenne, hiszen jogvita alakulna ki. Második lehetőség támogatni a javaslatokat módosítókkal de a javaslat gyengítése azt jelenti, hogy a tagállamok blokkolhatnák az EU illetékesség fejlődését. Tehát megfelelő egyensúlyt kell találni a két megközelítés között. Alternatíva lenne a döntéshozatalra fókuszálni, azaz megtalálni azt a döntéshozatali eljárást, mely lehetővé teszi, hogy minden fél elégedett legyen a politikával, és az megfelelően az EU érdekének. Összegzésül azt mondanám, hogy az EU külkereskedelmi politikájának tapasztalata azt mutatja, hogy inkább kölcsönös bizalomra alapszik, mint specifikus szövegekre. Azért vannak olyan jogszabályok, amelyek segítik ezt a kölcsönös bizalmat, ha nem is előírás jellegűek. Köszönöm szépen professzor úr a világos bemutatót, most pedig átérnék a második hozzászóló Natalie Bernasconi Osterwalder asszonyéra, újból 10 perc áll rendelkezésre. Thank you very Köszönöm szépen. Rövid előadásomban a befektetés védelemre fogok koncentrálni, pontosan az úgynevezett post-establishment elemére, tehát a létrehozás utáni elemére ezen kérdésnek. Megnézzük, hogy milyen tendenciák vannak jelenleg a befektetés védelem és a vitarendezés területén, és meglátjuk, hogy Európában és a világ többi részén is már most is folyamatban vannak ilyen döntőbíráskodások, majd pedig szeretnénk azonosítani a legnagyobb kihívásokat, amelyek kiderültek ezen rendkívül gyorsan fejlődő területen, az befektetésvédelem területén, és felvetjük azon kérdéseket, amelyek a legfontosabb szabályokból adódnak, mind a befektetés védelemre, mind pedig a vitarendezésre vonatkozóan és más országok, például az Egyesült Államok és Kanada tapasztalatából megpróbáljuk azonosítani azokat a módokat, ahogy az európai kontextusban ezek kérdésekkel foglalkozni lehetne. Mint mindenki tudja, az Európai Uniónak már korábban is volt hatásköre különböző befektetéshez kapcsolódó területekben, már a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt. Az EU már korábban is tárgyalhatott, és tárgyalt is a befektetés liberalizáló elemekről. Korábban az Unió viszont nem tárgyalt még az úgynevezett post-establishment védelemről. Ezen terület a tagállamok hatáskörében maradt, és ezt nagyon messze menően használták is. 1200 bilaterális befektetés védelmi megállapodásban vagy bitben. A legtöbb európai bit, tehát a bilaterális befektetés védelmi megállapodás hasonló formátum alapján áll össze, tág kötelezettségeket tartalmaz a vendégállamra vonatkozóan, és hogy a vendéglátó állam hogyan kell, hogy kezelje a befektetőt. Például a nemzeti bánásmód és a legkedvezményesebb nemzeti bánásmód kérdései felmerülnek, és nagyon fontos, hogy mindenkinek igazságos és méltányos bánásmódot biztosíthassanak, és a tőke szabad áramlását és transferjét. Ezen kötelezettségek nagyon homályosan vannak megfogalmazva, és ezért nem lehet teljesen biztosnak lenni a befektetőnek abban, és a vendéglátó államnak sem, hogy milyen jogokat és kötelezettséget tartalmaznak és ezért aztán a bizonyos döntőbíróságok adott kötelezettségeket egymással teljesen ellentétesen értelmezték korábban. A befektetés védelmi megállapodások egyik legfontosabb része a befektető és az állam közötti vitarendezési mechanizmus, ez az, ami miatt a BIT más, mint más megállapodás, hiszen létrehoznak egy lehetőséget arra, hogy döntőbírósági alapon a befektető beperelhesse a vendéglátó államot eseti alapon, és ezen befektető és állam közötti per lehetővé teszi a befektető számára, hogy különböző kormány intézkedéseket megvétózzon. Az elmúlt 15 évben, e, elnézést, 15 évvel ezelőtt még nem nagyon tudtunk az ilyen jellegű döntőbíráskodási gyakorlatról. Az első ilyen megállapodás 1990-ben köttetett, és 94-ben a NAFTA írta le egy ilyen jellegű megállapodást, és egyre inkább elterjedt az ilyen vitarendezési mechanizmus. Az első NAFTA eset Kanadában volt, az etil kontra Kanada ügy volt, egy bizonyos gázolaj adalék anyagot betiltottak egészségügyi okokból Kanadában, addigra már egyébként az Egyesült Államokban az államok fele is betiltotta. A döntőbíróság eredményeként, amelyet fél úton lezártak, Kanada három dolgot tett. Egyrészt kárpotlást fizetett az Ethyl Corporationnak, majd pedig visszavonta ezt az egészségügyi rendelkezést, és hivatalos nyilatkozatot tett arról, hogy nincsen semmilyen egészségügyi veszélye ezen anyagnak, annak ellenére, hogy sok más területen továbbra is tiltva maradt. Az etilügy óta 66 ügy volt, a három NAFTA államban, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban különböző környezetvédelmi, egészségügyi rendelkezésekre vonatkoztak ezek, például a vegyi anyagok és növényírtószerek használatára, az adótörvények változtatására, az erdészeti és bányászati irányításra és más irányítási területekre is. A NAFTA 11-es fejezete óta beindult egy igen komoly elterjedése az befektető és állam közötti vitarendező mechanizmusoknak, de nem csak Észak-Amerikában. Évente 30-40 ilyen döntőbíráskodási folyamat indul az államok ellen, és körülbelül 350 ismert esetről tudunk, és valójában meglepő, hogy milyen sok a, ezen eseteknek a száma, és azt mondom, hogy itt 350 ismert eset van, hiszen nagyon sok esetről nem tudunk. Nem olyan ügyekről van szó, amelyek kapcsolatban a, mondjuk a VTO-nál ki lehetne mondani, hogy pontosan hány ügyről is van itt szó. És Európát sem került el ez a tendencia. Az EU tagállamok korábban is és továbbra is a külföldi befektetők célpontjai, és ezen bitek alatt kell, hogy eljárjanak. Ahogy az a az ábrából is látható, egyre több EU tagállamot érint ilyen eset, és 2009 végére az összes ismert befektető állami vitarendezési per EU tagállam ellen történt, vagy indult. Ez azt jelenti, hogy komolyan megnőtt ezen esetek száma, és hogyha az Unió valóban megállapodik más országokkal, Kínával, Indiával, Kanadával és a Mercosur országokkal is, akkor hát ismervén különösen a kínai kormány stratégiáját, biztos, hogy ők ki fogják használni ezen vitarendezési mechanizmusokat a saját érdekeik érvényesítésére. Itt egy másik módon ábrázoltuk ugyanezen számokat ebben az ábrában. Hogyha megnézzük, hogy a befektetési jogszabályok és politikák a legutóbbi időszakban hogyan alakultak, azt kell látni, hogy először is nagyon gyorsan nő ezen pereknek a száma, sokkal gyorsabban, mint bármilyen más nemzetközi bírósági területen. Másodszorban az EU tagállamoknál 62 ismert, hangsúlyozom, ismert befektetési megállapodási panasz érkezett, harmadsorban pedig hát 10 éves tapasztalattal rendelkezünk ezen területen, és az elmúlt tíz évben több kihívás és több hézag ö, került fénybe, egyrészt maga az érdemi rendelkezések szempontjából, más pedig azzal kapcsolatban, hogy a vitarendezési folyamatokat hogyan kell lefolytatni. Ezért azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy most már az ismert problémákkal foglalkozzunk. Ha megnézzük, hogy az EU-nak milyen legyen a jövőben a megközelítése a befektetés védelemmel kapcsolatban, és ismervén az eddigi tendenciákat, el kell mozdulnunk a posztkoloniális 1959-es megközelítéstől. Akkoriban az európai államok a fejlődő országokba tett befektetéseiket akarták megvédeni a kisajátításoktól, és akkoriban leginkább egyirányú volt a befektetés. Mostanra sokkal összetettebbé vált a világ, és ahogy ezt a London School of Economics tanulmányából és az Európai Bizottság júliusi közleményéből is tudhatjuk, Európa új piacokra akar eljutni, és ugyanakkor szeretne külföldi működőtőkét magába vonzani. Éppen ezért nagyon fontos ezzel elgondolkozni. Most, amikor Európa a különböző megállapodási, befektetési megállapodásokról tárgyal, és mint befektetést magához vonzó terület Európának azt is figyelembe kell vennie, hogy egyre több olyan jogszabály és szabály és intézkedés születhet, amely miatt akár őt is döntőbíróság elé küldhetik. Tehát meg kell néznünk, hogy milyen a nyelvezete és milyen hatája van az EU által aláírt befektetési megállapodásoknak. Amikor az Egyesült Államok és Kanada rájött, hogy ők is ilyen kihívások áldozatái vagy célpontjaivá válhatnak, nagyon gyorsan kiadtak egy értelmezési feljegyzést és új befektetési megállapodási modelleket, amelyek már sokkal pontosabban fogalmaztak, és sokkal pontosabban meghatározták, hogy milyen is legyen ez az, ez az eljárás. Tehát egészen mások az ő modelljei, mint a jelenleg az EU tagállamok által használt bitek sokkal konkrétabban fogalmaznak. Mivel nincsen sok időnk, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megint kézbe vegyük ezt a területet, és hogy pontosabban és előre láthatóban fogalmazzunk. Nem élhetünk együtt ezzel a jogszabályjal, amelyről nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fogják értelmezni. Nincs időm a részletekre, de a tanulmányban, az LSE, a London School of Economics tanulmányában mindent megtalálhatnak, tehát erre most nem térnék rá részletesebben. De azért még annyit szeretnék elmondani egy pár szóban a döntőbíráskodási folyamattal kapcsolatban, hogy ez a befektetési megállapodásoknak a leginkább, legkülönlegesebb ö, tulajdonsága, és ezért egy magánfél állami ö, döntéseket megkérdőjelezhet és bíróság elé vihet. És ezért ez más, mint az államok közötti vitarendezési mechanizmus. Az EU vállalta, hogy a a megállapodásaiba beveszi a befektetői államok védelmét. Hogyha ezt megteszik, akkor kérem, hogy figyeljenek oda az átláthatóságra, erről már a bizottság is beszél, rendkívül fontos ez, és oda kell figyelni arra is, hogy biztosíthassuk, hogy a döntőbírók valóban függetlenek és eh, nem részlehajlóak. Jelenleg ezt nem lehet elmondani, mert különböző szerepet is betölthetnek. Harmadsorban pedig meg kell néznünk, hogy ö, eh, nincsen jogorvoslatra lehetőség. Egyelőre a jelenlegi helyzetben nincsen lehetőség a jogorvoslatra. Itt meg is állnék, és a bizottság közleményére hivatkozok azzal kapcsolatban, hogy biztosítani kell a többi EU-s politikához való összhangot, hogyha ezt tényleg a valóságban is el akarják érni, akkor azt kell megnéznünk, hogy ezt hogyan lehet elérni. Önmagában az üres szavak nem sokra mennek. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy a kérdésekre adott válaszon során lehetősége lesz, hogy kifejtse további véleményét. Köszönjük szépen mindezt, amit elmondott. Most pedig hallgassuk meg professzor Krisztián Tietjét a Hallei Egyetemről. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Két kérdésre szeretnék koncentrálni hozzászólásomban. Egyrészt a nemzetközi befektetésvédelmi jog és a döntőbíráskodás egy-két alapjára fogok kitérni, utána pedig a bizottság rendelettervezetére is közleményére térek rá. A külföldi befektetők nemzetközi jog általi védelme nem új jelenség, és semmiképpen se függ össze gyarmati perspektívával, vagy az imperializmussal, nem. Ezen jogterület története a Hanza városok történetébe 14-15. századba nyúlik vissza. Ma már több mint 2700 ilyen bilaterális befektetési szerződés áll fenn, de ezek előtt sokkal a hazavárosok között már volt egy ilyen kapcsolat. Azt a felismerést tükrözik ezek, hogy a befogadó és a befektető ország közötti jó politikai kapcsolatoktól függenek a, függ a befektetések bizottsága. Általában 10-20 éves amortizációval és megtérüléssel számolnak a külföldi befektetések során, hogyha relatív biztos, biztosra tehető a befektető számára, hogy ez alatt az idő alatt biztonságban van az ő befektetése, akkor teszi meg a befektetést. Azt, hogy az államok között nemzetközi jogi szerződést kötnek, azzal magyarázható, hogy csak nemzetközi jog akadályozhatja meg egy államot abban, hogy önkényesen cselekedjen, hiszen az állam saját szuverenitásából fakadó mindig megváltoztatja a saját belső szabályait. Így a befektető és a befogadó állam közötti kontraktusok vagy szerződések kevés védelmet biztosítanak. Egy ilyen szerződés nem akadályozhatja meg az államot, hogy a saját belső jogát úgy változtassa meg, hogy hajítófát se érjen ez a kontraktus. 1959-ben, amikor az első ilyen BIT-t aláírták, ez volt a jogi helyzet. Időközben persze a befogadó állam és a befektető közötti magánszerződést úgy ki lehet alakítani, hogy biztosítékokat jelentse, adjon az állam önkénye ellen, de ugyanakkor csak a multinacionális cégek rendelkeznek azzal a gazdasági erővel, hogy ilyen szerződéseket kössenek. A nemzetközi jogi BIT-k, BITEK, tehát minden gazdasági szereplő, főleg a kis és középvállalatok eh, érdekeit eh, eh, védik, ezek tehát, ezek a befektetés védelmi szerződések közvetlen keresetindítási jogot adnak a befektetőknek, és még az angol száz jogrendben is, a rule of law keretén belül is alkalmazhatóak. Nincsen jelenleg még nemzetközi döntőbíróság, tehát az adhok arbitrázs vagy döntőbírósági rendszer lehetővé teszi azt, hogy az érintettek jogvédelemmel rendelkezzenek. A BIT-k, a bilaterális befektetési védelmi eszközök, tehát központi elemét jelentik a külgazdaság támogatásának. Ez mindig csak akkor áll fönn, amikor akkor lehet támogatni egy külföldi befektetést, hogyha BIT-t kap a befektető. Harmadsorban a döntő bíróságok döntései policy space-t ugyanakkor nem biztosítanak, de az én perspektívámból ennek ellen kell mondani, hiszen a legtöbb ilyen BIT a piachoz való hozzáférést nem szabályozza, hogy milyen szempontból kerül a piachoz engedésre egy cég vagy nem, erről kizárólag a tagállam, illetve az állam dönthet, és az környezetvédelmi vagy emberi jogi szempontokat igenis érvényesítheti. Az engedélyezett befektetések BIT általi védelmét a döntőbíróságok mindig az állami és a közjó, tehát a public interest eh, védelmi szempontjaival hasonlítja össze. Hogyha például a már említett környezetvédelmi intézkedés érdekeket veszünk figyelembe a NAFTA gyakorlatában, akkor két olyan esetről beszélhetünk, ahol a tagállamot eh, kártérítésre ítélték, a a Kematura eh, Corporation, illetve egy másik ítéletben és az Európai Emberi Jogi Egyezmény egyes kiegészítő jegyzőkönyve hasonló jog, jogi szerepet, jogi alapot teremt. Más eljárásokban az döntőbíróságok elismerték a legitim állami érdekeket, példaként utalok például a nemrégiben augusztus 2-án kihirdetett Semtura Corporation versus Canada ítéletre, amelyben szabályozó intézkedéseket hozott az állam a peszticid esetében, a felperes ezt megtámadta, a keresetet elutasították, és a bírósági költségeket, valamint a 2,8 millió dolláros ügyvédi költségeket a felperesnek kellett viselnie. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a nemzetközi befektetés védelmi jog megfelelő szabályozási szabadságokat biztosít a tagállam az államoknak arra is, hogy a közjó érdekét figyelembe vegye. Ezzel pedig rátérek mondandom második részére, a megváltozott európai jogi helyzetre. A bizottság javaslata megítélésem szerint jogilag meggyőző, ugyanakkor jogi szempontból éppen bírálható is az a tény, hogy nem kellőképpen differenciálja egyrészt a jogkör átadását az EU-ra, a as such, a tagállamok BLT-ról as such, mi ez, hogy as such, másrészt pedig a BIT-kre vonatkozó 2009. december 1 utáni helyzetet, harmadsorban pedig a BIT-k az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség kérdését. Nos, erről beszélek. Egyrészt a jogkör átadása tagállamról az EU-ra nem ö, rendelkezik majd jogi kihatással a tagállamok által megkötött BIT-kre. Nemzetközi jogi szempontból a BIT-k továbbra is érvényesek, és ezzel kapcsolatban egy hasonló ítéletben uh, főtanácsnokot idézem, aki azt mondta, hogy a közösség megnőtt külső jogköre egy olyan terület, amelyet korábban a tagállamok jogkörébe tartozott, nem jelentheti azt, hogy ezek a jogkörök összeegyeztethetetlenek lennének a másfajta jogkörelosztással. Nem másról, mint a C466 per 98-as ítéletről volt szó. Ezzel tehát úgy gondolom, hogy a kettes cikk egyes bekezdése e, irány a az Európai Unió működéséről szóló szerződésről beszélek persze. A, másod, a bizottság rendelet tervezetének második fejezetét éppen ezért úgy gondolom, hogy ki kell húzni ezt a pontot a jogbiztonságból nagyon fontosnak lehet tartani, meg kell határozni, hogy a BIA tagállamok BIT-jai a Lisszaboni szerződés által nem kerülnek befolyásolásra egy aktuális esetről ismerek, amikor egy harmadik állam egy európai befektetőknek eh, központi garanciákat nem adott meg, hiszen azt mondta, hogy eh, a Lisszaboni szerződés eh, hatályba lépése óta a bilaterális BIT-k hatástalanokká váltak. Ez a példa mutatja, hogy milyen nagy bizonytalansággal és kárral jár a jogbizonytalanság. Másodszorban egy empowerment vagy egy felhatalmazás a ketteszik egyes bekezdése alapján csak akkor a fenn, hogyha BIT-k alapján lépnek fel, amennyiben ezeket meg akarják hosszabbítani, vagy pedig arbitrázsra kerül sor. Ezzel összefüggésben például a bizottság képviselőjét egy tagállam delegációjába lehetne e, bevonni. Harmadsorban nem vitatható az sem, hogy az egyes konkrét e, BIT szabályozása, hogyha ellentmond az EU jogának, akkor a tagállamnak mindent meg kell tennie azért, hogy az ellentmondást kiküszöbölje, erről az Európai Bíróság beszélt ítélet, ítéletében. Ezt a felvázolt jogi helyzetet differenciáltan kell figyelembe vetni, egyébként ez megfelel a régi baráti hajózási vagy kereskedelmi szerződéseknek, amelyek szintén az egyes szabályok és a közösségi jog konfliktusának kérdését próbálták kezelni úgy, hogy nem hatottak ki a szerződésekre összességében. Végezetül engedjék meg, hogy röviden még az EU befektetési politikájának jövőjéről beszélek. A bizottság úgy tűnik abból indul ki, hogy a külföldi működő tőke vagy a közvetlen befektetés definíciója um, tekintetében a bizottság a 207-es 6-os bekezdése alapján maga hozhat majd döntéseket. Nos, az itt megjelenő nemzetközi joga, jogi felelősségi kérdéseket szabályozatlannak tartom. Úgy gondolom, hogy ezek a szerződések olyan területekre is ki fognak terjedni, ahol az EU nem rendelkezik szabályozási jogkörrel, még a felhatalmazás keretén belül sem. Azért, hogy koherens és gazdaságpolitikailag célra vezető befektetési politikát folytassunk, komoly felelősség nyugszik továbbra is a tagállamokon, és ezt a szerződések nem tudják módosítani. Köszönöm. Thank you, Indit. Um, let's move. Köszönöm. Térjünk át a legutolsó előadásra. Van der Hoven úr a Business Europe-tól. Thank you very much. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Eh, tisztelt képviselők, nagyra értékelem a meghívást eh, szemben a többi előadóval nem vagyok gyakorló jogász, de sok gyakorló jogásszal találkoztam, aki ezzel foglalkozik. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz dolog, de hát a ez azt jelenti, hogy mindenki tartsa a kezét a táskáján, vagy pénztárcáján a vita során. Nos, a befektetési megállapodások nagyon fontosak, hiszen zártak a piacok, és akkor a külföldi befektetőnek ez jogi védelmet nyújt. Az Európai Unió kollektíven a legnagyobb befektető a világon, ezért fontos, hogy a befektetési szabadság nagy legyen, illetve a jogállamiság érvényesüljön. Az befektetés liber, liberalizálása egyes korlátok lebontásához vezethet. A kereskedelmen kívül is vannak olyan célok, mint például az energia és alapanyag ellátás biztonsága, amelyeket az EU megpróbál elérni. A stabilitás például, hogyha jövőben nagy projektekbe akarunk befektetni, mint például Észak-Afrika vagy Nabucco, akkor ilyen feltételek szükségesek. Az európai vállalatok elég aktívak az infrastruktúrális projektekben világszerte. Ennek a megtérüléséhez gyakran 10-20 év szükséges, és a közös és magánszféra partnersége azt hiszem, hogy Európában a technológia védelme egy fontos szempont. A szellemi tulajdon védelme, ezt szintén biztosítaniuk kell kereskedelmi partnereinknek, így lehetséges a technológia transfer. Ez irányba is fel kell lépni az EU-nak. Az európai befektetők nagy vállalatokat jelentenek, e, és kis középvállalkozásokat is. Ezeknek egyformán jogi védelemre szorulnak. Ezen országban ez néha hiányzik. Most az általános keret a Lisszaboni szerződés megváltoztatta a helyzetet. A, ezt az integrációt maximálisan támogatjuk, az EU közös szabályokat állapított meg a származási országoktól függetlenül. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé teszi, hogy az EU ambiciózusabb kereskedelmi megállapodásokat tárgyaljon és kössön meg. Nagyon gyorsan, nagyon röviden a Grandfather Regulation grandfather az engedélyeztetésről. Nos, szeretnénk maximális jogbiztonságot biztosítani a befektetőknek. Ez a célja a rendeletnek. A grandfathering kapcsolatban egy kérdésünk van. Több információt szeretnénk arról, hogy a felülvizsgálati záradék hogyan működik, hogy a vállalatok, befektetők érdeke ne sérüljön, hogyha döntő bíráskodásra, illetve jogvitára kerül sor harmadik országokban. Valamint szeretnénk, hogyha az EU tárgyalásai során a tapasztalatokból indulna ki, és nem pontosan abból, amit a rendelet megszab. De hát nyitottak vagyunk. A bilaterális befektetési szerződések meghatározásának újra tárgyalására is nyitottak vagyunk. Itt gondolok Iránra és más hasonló országokra. Az EU-nak tudatában kell lennie, hogy olyan problémák vannak, amelyek az Iránból való kivonulással kapcsolatosak. Úgy gondoljuk, hogy pozitív aspektus a, a rendeletnek számos van, és az EU politikák alakítását folytatni kell. Most pedig gyorsan áttérnék a jövőbeni EU-s befektetési politikára. Úgy gondoljuk, hogy a közlemény releváns az üzleti életre, illetve a piaci hozzáférés alapja az eddigi tapasztalat talán ambiciózusabban kellene lefedni a jövő megállapodásokban az ipart és a szolgáltatásokat. Ami a letelepedés utáni időszakot illeti, tehát a befektetés védelmet. Szeretnék, hogy az EU megvizsgálná az EU tagállamok gyakorlatát a bilaterális befektetési szerződésekben nemzeti alapon történő bánásmód, a diszkrimináció mentességet, illetve az úgynevezett umbrella closed. a befektetések védelme különösen ott szükséges, ahol a jogállamiság kevésbé működik. Szeretnék kitérni arra a tanulmányra, amely kiváló, és amelyről az előbb hallottunk, de van, amit nem szabad összekeverni a piachoz való hozzáférése a befektetőknek, és a befektetés védelem. Gyakran vannak korlátozások, például a nemzet erőforrásokhoz való hozzá, természeti erőforrásokhoz való hozzáférésben. nem fogadható el az, hogyha ez sújtja a befektetőket, akkor, amikor egy olajprojektről van szó. A befektető teljes védelmet kíván ilyenkor. Azt hiszem ez is fontos pont. Tudom, hogy vita volt azzal kapcsolatban, hogy mekkora tere kaphasson a közpolitika. Az az érv hangzott el, hogy figyelembe kell venni a környezetet azonban tudni kell, hogy a döntő bíráskodás ilyenkor gyakran az arányosság elve alapján jár el. Azt hiszem, sok döntés arra utal, hogy a közszféra került előnybe a magánszférával szemben. nincsen az EU-ban megfelelő helyzet, megfelelő környezet a külföldi befektetéshez. Gondolok itt az adórendszerre, ahol a legmagasabb adók találhatók vannak olyan országok, amelyek nem a, ugyanolyan jó kormányzási gyakorlatot folytatnak, mint mi. Az adózási szabályok, illetve az egészségügyi szabályok alapvetően különbözőek, és ahol könnyebb a kis Ö, Elképzelhető, hogy ott úgy járnak el, hogy ezekkel a szajakkal visszaélnek, és akkor már kevesebbet ér a befektetés. Ez gyakorlatilag a mi technológiánk ellopását is jelenthetné. Hogyha megnézzük, akkor hasonló visszaélésekkel találkoztunk már számos esetben ami az irányutatást illeti, azt hiszük, hogy nem lenne jó ezeket bevenni a jövendő szerződésekbe. Nehéz lenne ezeket alkalmazni. Az EU vállalatok amúgy is alkalmazzák ezeket, de nehéz rájuk erőszakolni a tagállamokban az OECD mechanizmus jól működik. Versenytársaink Kína, Oroszország nem követik ezen iránymutatást, és ezért jobb lenne, hogy ezen feltörekvő országok elfogadják ezeket a szabályokat, és utána lehetne általánosan ezeket alkalmazni. Végül a jogviták rendezésével és a döntőbíróságokkal kapcsolatban támogatjuk a közlemény megoldását. Azt hiszem, hogy így lehet a megállapodásoknak érvényt szerezni. A döntőbíráskodás nem ad a vállalatoknak külön előjogokat, ez csak a megszerzett jogok érvényesítését szolgálja. Van egy pont a döntő bíráskodással kapcsolatban problémát látunk. A grémiumok nagy költsége. Ez főleg a kis és középvállalatokat sújtja. Jogi alapot kellene létrehozni a kkv számára, vagy egy politikai kockázati alapot erre. Köszönöm szépen. So we have, uh, four Present. Négy előadásunk volt. Három közgazdászoktól, és a negyedik pedig a Business Europe részéről. Uh, let's move to the members of this committee. Most pedig megadjuk a képviselőknek a szót. Először e két dosszié jelentéstevőjének adom meg a szót. Kár Schlüternek egy részről, a zöldek részéről, aki a tranzicionális szabályokról, az átalakulási szabályok jelentéséről szól, illetve a EU jövendőbeli befektetési politikájának ról szóló bizottsági közlemény jelentéstevő asszonyának a szocialisták részéről. Karl Schlüter Köszönöm szépen a bemutatókat, köszönöm ezeket a jelentéseket. Valóban nagy segítség lesz számunkra. Egy szóval nagy segítség lesz ez számunkra, és azt hiszem, hogy kitűnően fel tudjuk majd használni ezeket a előadásokat a munkánkban. Ugyanakkor egy-két kérdésem azért van. A 63. oldalon Említették, hogy az EU tárgyalások célja az kell, hogy legyen, hogy a meglévő tagállami bitek szintjét elérje. milyen normák legyenek ezek, bár azt mondták, hogy ezek sem mindig teljesen átfogóak, és nem mindig konkrétak. Növeljük tehát a, a védelmet a kizsákmányolás ellen, vagy pedig támogatjuk az államokat abban, hogy a fenntartható fejlődési záradékokat beilleszék a szövegbe. Tehát gyakran bizony a tagállamok nem teszik ezt meg. Tehát mit jelent ez a megfogalmazás? Erre volnék kíváncsi. Aztán a három politikai opciók, opció közül az egyik, felveti ezt a kérdést, hogy hogyan válaszoljunk a grandfatheringre vonatkozó javaslatra. Egyrészt a Lisszaboni szerződés a jelenlegi status quo fenntartását nem teszi lehetővé. Kettő. A bit politikák módosítására szükség van, másrészt a jogi bizonytalanságot ki kell küszöbölni, és az intézmények közötti egyensúlyt kell létre fenntartani. Hát a Lisszaboni szerződés nem teszi ezt lehetővé. Igen, de hát ez szolgálja a grandfathering irányelv. Hogyan lehet tehát akkor megakadályozni a tagállamokat abban, hogy az új EU politikai intézkedéseket megvétózzák, megakadályozzák? Nos, a bit politika kapcsán, reformjának kapcsán és itt felvettem mindezt, amit Kadir Arif is mondott, amíg egy ilyen közös európai politika kialakul, hosszú idő telik el addig. Tehát, hogyha belátható időn belül változást akarunk elérni, akkor a biteket újra kell tárgyalni. Milyen szakpolitikai opciókat látnak tehát. Lehetőség van-e arra, hogy ezeket eh, visszavonják, újra tárgyalják, hiszen a rendelet tervezett általam megfogalmazott fő kritikája a következő, a, a melyik cikkben is vagyunk, nem, ezt nem, ugye a hatosa visszavonásról szól. Nos, tehát Mindkét eh, általam említett cikk világos eljárásról szól, ha ezek a szabályok a szerződésbe ütköznek. Ám még érdekesebb az, hogy a befektetésekre vonatkozó európai politikák megakadályozása, ez a megfogalmazás, de hát ez nem elegendő. Ez nem ad elegendő politikai opciót milyen következményekkel jár ez tehát, ez az pontotlan megfogalmazás? Például, hogyha mondjuk a fenntartható fejlődésről szóló politikai megfogalmazás szerepel majd, akkor ez milyen kihatással bír majd a régi bitekre, és hogy kérhetjük majd a tagállamokat, hogy a régi biteket az 5-ös és 6-os kritéri- cikke kritériuma alapján tárgyalják újra. De kérdéseimnek még nincs vége. A jogbizonytalanság, Mindenki említette a jogi bizonytalanság veszélyeit. Felvetette ezt. De hát ez nem teljesen világos, hogy miről is van itt szó. Hiszen ezek, a, mint hogy ezek a bitek a Lisszaboni szerződés alapján nem jogszerűek, ugyanakkor az irányelv a szerződés alatti jogintézmény, ám az Európai Bíróságnál megtámadható, ilyen módon tehát nem áll fenn a jogbiztonság, figyelembe véve az összes kiskaput jogi alternatívát, tehát a, jogi biz a jogbizonytalanság kérdésem, úgy küszöbölhető ki, hogy világosan meg kell határozni, mikor tekinthetők jogszerűnek ezek a megállapodások, aztán a bizottságot kell kérni, hogy készítsen egy értékelést. De hát ez is jogbizonytalanság, hiszen a bizottság esetleg azt mondhatja majd, hogy ez a szabály megfelel a rendeletnek, aztán a szerződésnek, az európai szerződésnek. De hát ez egy ilyen véget nem érő sunset záradék folyamatot nyit meg. Ez pedig mi volna ez más, mint a jogbizonytalanság, hiszen bárki bármikor az Európai Bírósághoz fordulhat a Lisszaboni szerződésre hivatkozva. Milyen észrevételeik vannak ezen hosszúlére engedett felszólalással kapcsolatban? Aztán Natalihoz szeretnék fordulni. Mert az önök nevét nem tudom kiejteni, ezért a keresztnevüket használom. Azt hiszem, hogy ön egy nagyon érdekes kérdésről szól. Az arbitrás vagy a döntőbírósági eljárás kapcsán. Az a benyomásom, hogy az átláthatóság jelent nagy problémát, sok kollega is így gondolja ezt. Megfelelő mechanizmusok a fellebbviteli, fellebbviteli eljárásban biztosítani kell a civil társadalom vagy a harmadik felek becsatlakozását. Mit, mit gondolnak erről? Én magam is egyébként ügyvéd vagyok, tehát van erről valami elképzelésem. Slüter úr, lejárt az ideje. Igen, igen, mindjárt befejezem ezt a kérdést, de még van egy kérdésem. Van den Hoven említette, hogy az esetjog azt mondja, hogy nem áll fenn szabályozási kényszer. Hogyan állíthatja ezt? Egy mindenki számára hozzáférhető adatbázis tartok függ, fontosnak, és ilyen módon az arbitrázs mechanizmusát meg lehetne szüntetni. Egy központi bíróságra volna szükség, amely világos eljárás alapján dolgozik, nem akarom, hogy egy bármilyen arbitrázs ügyben mindig új és új emberek foglalkozzanak az ügyel, ez nem átlátható. Na de most elmondom, hogy mit kérdezek. A, hogyan lehetne, mit gondol arról, hogy minden uh, fórum és minden bíróság hozzáférjen az adatbázisokhoz? Volna még két kérdésem, de több időm már nincs. Köszönöm szépen. Hát, hogyha túl sok időt folyt, fordatunk a kérdésekre, akkor vendégeinknek nem lesz idejük, hogy válaszoljanak. Kader Arif parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ahogy azt Kárl is elmondta, szeretném megköszönni az előadóknak, hogy ilyen kiváló előadásokat tartottak. Az elnök mikrofonon kívül köszönöm. Nos, tehát köszönjük a kiváló előadásokat, és hogy ilyen nagy szakértelemmel ö, mutatták be ezt a témát, amit tény, hogy parlamenti képviselőként eléggé alázattal kell megközelítenünk. Én árnyék jelentéstevő vagyok az átmeneti rendelkezéssel kapcsolatban, amiről Sliter úr is beszélt. Az előadó a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Nos, ezen munkának a szakaszai találkozó az intézményi képviselőkkel, civil társadalom, magánszektor, civil szervezetek azért, hogy a munka aztán márciusban a szakbizottsági szavazással lezárulhasson, és aztán áprilisban várható a plenáris szavazás. Tehát én nyitva vagyok természetesen ezen időszak során a párbeszédre az érintettekkel. Ami a prioritásokat illeti, öt fejezetet tudok megállapítani. Az első szöveggel kapcsolatban az első prioritás, tehát a hatály meghatározása a befektetési politika hatája, második a befektetés, befektetők védelme, harmadik a közszféra védelme, még majd erre visszatérek, a negyedik a társadalmi és környezetvédelmi normák bevétele, az ötödik pedig egy vitarendezési mechanizmus az EU nemzetközi felelőssége figyelembevételével. A jövőbeni befektetési politika előadójaként azt gondolom, hogy a parlamentnek nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy, és tudják, hogy ez számomra prioritás, hogy valóban a közösségi érdeket lehessen érvényesíteni, nem pedig bizonyos tagállamok érdekeit, vagy a magánbefektetők érdekeit. Ezért azt gondolom, hogy az első kérdés a köz, az állami tevékenység fellépésének a területe. Szingapurban, mint tudjuk, kudarcba vallottak a tárgyalások, és fontos volt korábban, hogy az OECD tárgyalások a multilaterális befektetési megállapodásról szintén kudarcot vallottak. És nem csak szakértői kérdésekről van itt szó, hanem olyan kérdésekről, amelyek konkrétan érintik a jövőben az állam, európai polgárokat. Nos, általános kérdések. Ezen keretek között hagyhatjuk-e, hogy egy magánvállalat megtámadjon egy kormányt az ő társadalmi vagy környezetvédelmi politikája miatt? Hagyhatjuk-e, hogy ez az adott befektető esetleg pert nyerjen, anélkül, hogy az államnak jogorvoslati lehetősége lenne, vagy anélkül, hogy átlátható lenne maga a bíráskodási folyamat, úgy, hogy azért igen komoly pénzbírságokat lehet kiróni. Elfogadhatjuk-e azt, hogy mert bizonyos nagyvállalatok ezt szeretnék a nagy piacokon, a kínai vagy az indiai piacokon, hogy Európa maga megnyissa a kaput a külföldi befektetések felé stratégiai területeken, például az atomerőművek, atomenergia területén, vagy a kényes, tehát kultúrával, vagy oktatással foglalkozó területeken. Elfogadhatjuk-e azt, hogy a külföldi befektetéseket megerősítsük, különösen olyan országokkal szemben, mint Kína, akiknek rendkívül nagy befektetési lehetőségeik vannak. Gyakran agresszív befektetőkről van szó, és megint csak ez azzal járna, hogy őket is védjük. Tehát ezek a kérdések, amiket én felvetnék, amit az én jelentésemben majd megtalálhatnak. Elnök úr, Végül még két konkrét kérdésem lenne az előadókhoz, vagyis hát kettejükhöz. Vulkok úrnak, a jövőbeni befektetési megállapodásokban az EU részéről mennyire kell pontosan fogalmazni? Ez az első kérdés. Bernasconi asszonynak a kérdésem pedig, mert ő erre kitért. Mi vagyunk a társadalmi környezetvédelmi szabályok szintjén az egyik legelőre haladottabb terület, hogyan lehet elkerülni azt, hogy egyre több támadás érje minket emiatt. Az ő általa bemutatott modellekből van-e olyan, például a kanadai vagy az amerikai, hiszen nekik nagyobb a tapasztalatuk, követendő példának szolgálnak-e az EU számára a következő években? Köszönöm, Kader. Megadjuk a többi bizottsági tagnak a szót de látjuk, hogy már most kezdünk kicsúszni az időből. Ezért tehát be kell kapcsolnunk az órát. Ne felejtsük el, hogy a meghallgatásoknak a célja nem az, hogy ennen magunk hangjában gyönyörködjünk, hanem hogy vendégeinket hallgassuk. Ferejra képviselő az Alda részéről tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönettel tartozom a szakértőknek előadásaikért, amelyek nagyon fontos felismerésekkel jártak. Van egy tisztázó kérdésem. A vitam európai szinten azokat a kérdéseket járja körül, hogy különbségek jelentkeznek az egyes tagállami normák között már a tekintetben is, hogy léteznek-e bilaterális befektetésvédelmi megállapodások, és a tekintetben is, hogy milyen formát öltenek ezek. Az államok, illetve a befektetők, akik megítélésük szerint megnyugtató vagy kielégítő megállapodással rendelkeznek, nem akarják ezeket megváltoztatni, ez teljesen világos. Kérdésem tehát az, hogyan nézhetné ez ki jogtechnikailag? hogyan lehet olyan eljárást találni, amelyben a többi állam hasonló normát érhetne el. Talán Tietje professzorhoz intézne elsősorban ezt a kérdést, jelesül, hogy a közösségi koordináció mellett nem létezhetne egy, egy más jogtechnikai eljárás, tehát nem, nem az, hogy közösségivé teszük ezt az eljárást, hanem valami más módon közelítjük egymáshoz a normákat. Köszönöm. Dartmouth őrléje kapja meg a szót. Tessék. Uh, my colleagues were much shorter, shorter than I'd imagined. I just like... Csak egy észrevétellel szeretnék élni, különösen, mert hogy kollégám ilyen röviden fogalmazott. Az összefoglalásban az szerepel, hogy a bizottság felvetett javaslatai jogkörei között szerepel az is, hogy visszavonhatja az engedélyeket, és ez pedig a jogbizonytalansághoz vezet. Teljesen egyetértek a megfogalmazás a leírat összefoglalójával, de ez egy eufemizmus, hiszen voltak éppen itt a külföldi befektetéseket veszélyeztetjük. Az Egyesült Királyságba több működő tőke áramlott be mint bármely más tagállamban. Hogyha tehát ezzel, aláér, ezzel egyetértenék, akkor um, fityet hánynék az angol választók akaratára, akik közül 60%-a Lisszaboni szerződés ellen szavazott és egyben ellehetetlenítenénk az Egyesült Királyságot a nemzetközi versenyben. Az Egyesült Királyság csak ma South Shields-ben 400 munkahelyet veszített el, Lengyelországba vitték ezeket a munkahelyeket, és bár az elnököt nagyon nagyra értékelem, de hát mégiscsak neki mondom, hogy EU támogatásokkal jött létre ez az új lengyelországi munkahely, és nagyon nehéz pont az FTI kezdeményezés keretén belül elképzelni, valaha visszaszerezők ezeket a munkahelyeket. Mielőtt megadom a vendégeinknek a szót, megadom még a bizottság képviselőjének, Petri Csane úrnak a szót. Öné a szó. Parancsoljon. The position of the Commission in this regard. Thank you, Chairman. As, as you said, Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön is mondta, ezen meghallgatás leginkább arról szól, hogy meghallgassuk a szakértőket. Tehát négy rövid megjegyzésem lenne. Emlékeztetnék arra, hogy mi a filozófiája a bizottságnak ezen csomag összeállításakor. Az első, és ezt többen felvetették már, a szakbizottság tagjai is, képviselők is. Ez egy új hatáskor, de vannak ennek gyökerei a csomag megközelítése az, hogy hozzáadott értéket hozzon létre a már meglévő helyzethez képes, és ne csökkentsen azon. Ennek vannak következményei. Egyrészt ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek eltérések az EU bitek és a tagállami bitek között. Ugyanakkor a benchmarkingnak köszönhetően kell eldönteni, hogy ezzel javítottunk el a helyzeten, vagy sem. Második következmény, nem szabad a hatáskör kérdését alulbecsülni. Azt gondolom, hogy minden európai intézmény és a tagállam jogosan ragaszkodik a saját hatásköréhez, és annak is örülünk, hogyha ezt véghez tudjuk vinni. A tagállamokban is változtak a hatáskörök, és a bizottsági megközelítés az, hogy ezen folyamatot ezen változásokat a parlamenten belül folytathassuk. Második megjegyzésem, ez egy átmeneti időszak. Ennek két következménye van megint csak. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a jelenlegi helyzetet a végtelenségig fenntartani. Kell egy olyan pillanat, amikor jeleket, üzeneteket küldünk, mi szerint a befektetés világa megváltozott. És azt gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a, hogyha hirtelen megváltozik, ha hirtelen változna meg a helyzet, az katasztrofális lenne. A felülvizsgálati záradék a bizottság próbálkozása arra, hogy az egyensúlyt ki tudjuk alakítani. Nem nekünk van csak erre vonatkozóan tudásunk, és a bizottságon belül sem értettünk egyet azzal kapcsolatban, hogy mi a legjobb módszer, de mindenképpen ki kell alakítani az egyensúlyt aközött, hogy jelzése van szükség, hogy ezt a jelenlegi állapotot nem lehet a végtelenségig fenntartani, és aközött, hogy nem lehet ezt hirtelen egyszerre felforgatni. Ami a vitarendezést illeti, nem meglepő, hogy egyre több a vita az EU ellen, és hát ez a bővítés miatt az EU vált a legnagyobb külföldi befektetővé, és egyben a legnagyobb külföldi tőke felvevővé. Hogyha megnézzük a 60 néhány vita arányát, és megnézzük az EU arányát a befektetések tekintetében, akkor talán kevesebb ez a vita, mint amennyi a befektetett tőke arányából lehetne. Ettől még nagyon fontos kérdésről van szó, de megfelelő, alapvető szabványokra, normákra van szükség. Hogyha nem jó a jogszabály, akkor a döntőbíróságok is rosszul fogják azt alkalmazni. Megfelelő eljárásra van szükség. Az átláthatóságról beszéltünk, más kérdésekkel is foglalkozni kell. A bizottság ebből néhányat kiemelt, de biztos, hogy még van több is. Végül pedig, ha visszatérünk arra a kérdésre, hogy miért is van a, meg, a szerződésben befektetés politika az EU a külföldi befektetőknek elég jó bánásmódot biztosít világszintű összehasonlításban. Azt akarjuk elérni a külföldi befektetőinknek, hogy ehhez, tehát amit az EU biztosít az itteni befektetőknek, ehhez hasonlatos bánásmódban részesüljenek. Ezért cserébe a külföldi befektetőknek garantáljuk, hogy mi a jövőben is a jelenleg biztosított jogokat fogjuk biztosítani. Ez az alapvető célkitűzés. Ami a technikai részleteket illeti, a szakértők is mondták, hogy ez rendkívül összetett lehet, de maga a mérce, amit a bizottság követ a csomag kialakításakor, az az, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit teszünk az EU-ban, a befektetési viselkedés és magatartás szempontjából, és hasonló helyzetet érjünk el a befektetőinknek külföldön. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most a meghívott vendégeknek adom meg a szót ugyanabban a sorrendben, mint korábban. Először Volkok professzor, és hát 5 percet adok minden vendégünknek. Vulkov professzor úr, köszönöm elnök úr, köszönöm a kérdéseket is. Megpróbálom a lehető legjobban megválaszolni őket a rendelkezésre álló időben. Ami azt az igényt illeti, hogy a tagállami biteket össze kell egyeztetni. Azt gondolom, hogy emögött az a megközelítés, hogy ha az EU szintű rendelkezések nem, rende, nem fedik le nagyjából a bilaterális biteket, akkor az EU megállapodásnak nem lesz kellő támogatottsága. Tehát ez az átmenet a tagállami bittől az EU bit felé emiatt késedelmet fog szenvedni, mert nem lesz ezzel kapcsolatos érdeke a tagállamoknak, vagy a magánszférának, hogy EU szintre emeljék ezen megállapodásokat. Tehát nagyjából mégiscsak megfeleltetésre van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy az EU szintű megállapodás nem lehet pontosabb, és a befektetés védelmet nem tudja pontosabban lehatárolni eltérnek a vélemények ezzel kapcsolatban, de mondhatjuk azt is, hogy ha valaki látja, hogy a bilaterális befektetési megállapodások hogyan alakultak, azon országok, akiknek sok volt a tapasztalata a vitákkal kapcsolatban, ők próbáltak egyre pontosabban beszélni arról, hogy a befektetési védelmet hogyan lehet definiálni. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb lesz a befektetés védelem, ez azt jelenti, hogy pontosabban fogalmazzunk és pontosabban határozzuk meg a már meglévő rendelkezések hatáját. Azzal kapcsolatban, hogy a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi-e a már meglévő bitek fenntartását, hát feltételezhetőleg van ezzel kapcsolatban egy jogi vita is. Én úgy gondolom, hogy a Lisszaboni ben lennie kell valaminek, a befektetési politikára vonatkozóan, tehát átfogóbb megállapodás felé kell elmozdulni, és ez az előnye. Ez az előnye annak, hogyha az exkluzív tartalmakat ide bevonjuk, az az, hogy megerősítjük vele az EU álláspontját, mind a hozzáférés szempontjából, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy a befektetési politikát nemzetközi szinten is mennyiben tudja befolyásolni. Tehát a Lisszaboni szerződés azt gondolom, hogy valóban komoly változásokat von magával, és nem konkrét kérdésekkel foglal, kell foglalkoznunk, hanem azt megnézni, hogy az általános megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási erőviszonyok hogyan alakulnak. Harmadik kérdés, hogy hogyan tudják a tagállamok blokkolni ezt az átmeneti időszakot, ezt az átmeneti folyamatot, Hát valóban az átmeneti megállapodások egyik kulcskérdése az, hogy olyan megállapodásra van szükség, amely jogbiztonságot tud kialakítani, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a tagállamok nem maradhatnak meg ennyiben, nem állapodhatnak meg ennyiben. Jogosan felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet így, hogy esetleg meg lehet így akadályozni az EU szakpolitikák változtatását milyen kritériumot lehet határ, használni egy ilyen döntéssel kapcsolatban. Mikortól mondható, hogy egy tagállam megakadályozza az EU szakpolitikák változtatását? Jelenleg több platform rendelkezés van a befektetési politikával kapcsolatban, de nincsen konkrétan egy EU modell megállapodás, és nincs is olyan szándék, hogy egy ilyet kidolgozzanak. Hogyha nincsen ilyen EU-s modell, akkor hogyan tudjuk definiálni hogy az EU politikát akadályoztatja-e valaki, vagy sem. Ezt esetleg egy tárgyalási felhatalmazáson keresztül lehetne elérni, akkor már ezt a kritériumot lehetne használni. Ez az oka annak, hogy egy alternatíva erre az lenne, hogy elfogadjuk, hogy ez egy fejlődési folyamat, és azt kell biztosítani, hogy mindegyik félnek ugyanolyan lehetőségei vannak arra, hogy befolyásolják az EU politikáját. Tehát ez egy folyamat, és nem pedig egy konkrét EU bit modell kialakítása a cél. A fenntartható fejlődés kérdése is felmerült. Ez egy olyan tanulmány, amiről én részletesen nem szóltam a bevezetőmben, az egyik kérdés, ami felmerül az, hogy érdemes-e egy általános bevezetőt bevenni a megállapodásba, vagy egyből a szövegtörzsre kell rátérni. Úgy gondoljuk, hogy az EU FTA-kben, tehát szabadkereskedelmi megállapodásokban vannak ilyen bevezető részek, tehát esetleg a preambulumok, tehát erre lehetne gondolni. Riff úr milyen szintű részletezésre van szükség. Úgy látom, hogy hát nehéz dönteni, mert azt kell eldönteni, hogy mi lesz a jövőben a kihatás. Hogy a jövőben mi fog történni, hogy e-, az EU-ban egyre több lesz-e a jogvita, mert hogy eddig többen azt emelték ki, hogy azért olyan nagyon sok nem volt ilyen vitából ahol az EU-t, mint befogadó területet vagy államot perelték volna be. Tehát az EU, most a kérdés az, hogy az EU-t fenyegeti-e az a veszély, hogy egyre több ilyen vita lesz, vagy egyáltalán csak azért van egyre több ilyen vita, mert egyre több a befektetés. A NAFTA megállapodás egy bizonyos piaci dinamikára volt a válasz. Tehát a kérdés az, hogy a nemzetközi befektetési áramlatok a jövőben hogyan fognak alakulni. Ha egyre több a külföldi tőkebefektetés más országból, akkor lehet, hogy több lesz a vita is. Ebben az esetben ez azt támasztja alá, hogy részletesebben kell a megállapodásokat megfogalmazni. Meg kell nézni, hogy hogyan gondoljuk, hogy a jövőben a nemzetközi befektetések volumene hogyan fog alakulni. Köszönöm. Bernasconi asszony. Köszönöm szépen. Először is, ami az átláthatóság kérdését illeti. Azt gondolom, hogy az átláthatóság, be kell, hogy valljuk, mindenki számára csak előnyös lehet. A befektető, az állam, a parlament, a polgárok, mindenki számára előnyös. Semmi okunk arra, hogy ne hozzuk nyilvánosságra ezen eljárásokat, hogyha a nemzeti bíróságok és egyéb administratív rendszerek eljárásait nyilvánosságra hozzuk. Ez egyértelmű számomra. A más nemzetközi vitarendezésekkel kapcsolatban mindent meg lehet találni interneten, tudjuk, hogy mikor kezdték a pert, minden szót ismerünk. Hogyha bizalmas információról van szó, persze arra is van megoldás. Nemzeti szinten ezt megoldják, úgyhogy ezt mi is meg tudjuk oldani a mi szintünkön rendkívül bizalmasan, titkosan kezelték ezt, mert eredetileg a kereskedelmi döntőbíráskodási háttérből indult ez ki, és nem eredetileg a befektető és állam közötti vitarendezésre szánták. A kérdés például az, hogy mi legyen a chilling hatással, van-e ilyen vagy sem. Nagyon sok vitát sikerül rendezni. Például a Németország elleni ügyben egy svéd befektető, a Vattenfall, beperelte Németországot másfél milliárd euróért. Én próbáltam telefonálgatni, és egyszerűen nem tudom, hogy mi történt ezzel az esettel. Csak azért tudjuk, hogy ez létezik, mert az exit alatt ezt nyilvántartásba vették. Ezért tudjuk, hogy ez az eset ez létezik. Hogyha az ENSZ szabálya alatt történik mindez, vagy esetleg a svéd Stockholmi Kereskedelmi Kamara, vagy a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályai alapján folyik, hát ezek az EU-ra is alkalmazhatóak, de vannak teljesen titkosított eljárásmódok is. Tehát az egyedüli megoldás, és az Egyesült Államok és Kanada ezt meg is tette, be kell venni a megállapodásba azt, hogy minden átlátható kell, hogy legyen. Ezért tudjuk, hogy mit, mit történt például a NAFTA ügyekben. És nem igaz az, hogy csak két eset van. Az etillel kapcsolatos példa, amit lezártak, ez egy környezetvédelmi kérdés volt. És utána Kanada fellebbezett, és az Egyesült Államokban is hasonló esetek voltak. Tehát tudunk a szerződések szintjén ezzel bánni, és a bizottságban felülvizsgálat folyik, és a tagállamok és nagyon sok tagállam az ezzel kapcsolatos folyamat átláthatóságát próbálja blokkolni, hogy miért és mi történik, ezt nem tudjuk. De az ancitrálra van ö, hivatkozás a szerződésekben, hogyha van ilyen meg, ö, hivatkozás a megállapodásokra, akkor biztos, hogy nagyobb lesz az átláthatóság. Azt gondolom, hogy ha a jövőben az átláthatósági politikát kialakítjuk, akkor mindenképpen, hát nem lesz ez könnyű, de van erre lehetőség. Ami a korábbi biteket illeti, nem hiszem, hogy ezeknek a jövőben is ennyire kevésbé átláthatónak kellene maradniuk. Még akkor is, hogyha a tartalmik megváltozik, ettől függetlenül tudni kellene, hogyha a tagállam alá, hogy mi történik ezekkel kapcsolatban. Tehát mindenképpen fontos az átláthatóság. Tényleg kérem, és tényleg elmondom még egyszer, hogy ez mindenki számára előnyös, még az ügyvédek számára is, hiszen ők ezért nagyon jó pénzt kérhetnek. Tehát az átláthatóság az nagyon fontos. Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet a társadalmi és környezetvédelmi politikáknál elkerülni azt, hogy ezeket megtámadják, Elnézést, hogy az ENSZ példáját hozom fel. Elnézést, az Egyesült Államok példáját hozom fel. A NAFTA után a környezetvédelmi esetekkel kapcsolatban ö, értelmezési feljegyzéseket adtak ki a részes felek, és elmondták, hogy mi az a minimális norma, amit be kell tartani, és mi az, amit adott kifejezés alatt értünk. És csak nemrég döntöttek egy környezetvédelmi ügyben, a Glamis kontra Egyesült Államok ügyben, ahol egy nyitott bányáról volt szó, ahol az adott területtel kapcsolatban a szociális hatásokat mérték, és amikor a befektető beperelte az Egyesült Államokat, Kalifornia államát, azért, mert a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azt kérték, hogy fedjék be ezt a bányát, hát akár veszíthettek volna is, hogyha az állam nem értelmezte volna azt, hogy mit jelent egy adott kötelezettség. Az egész ügy arról szólt, hogy hogyan értelmezünk egy adott kifejezést. Tehát nagyon fontos a megfogalmazás. Ha el akarjuk kerülni a jövőben, hogy az eseteket úgy döntsék el, ahogy azt a saját belátásuknak megfelelően tennék, akkor el kell dönteni, hogy milyen szavakat használunk és hogyan hogy itt több vagy kevesebb védelemről van ez szó. Nem hiszem, hogy egy nem pontosan megfogalmazott rendelkezés az kevesebb, az nagyobb védelmet nyújtana. Azt hiszem, hogy akkor ezzel válaszoltam a kérdésekre, és elnézéssel kicsit kicsúsztam az időből. Köszönöm szépen. Egyéb professzor, köszönöm szépen hét pontra szeretnék kitérni. Az első azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályok legyenek a védelemmel kapcsolatban, a kisajátítás esetén például. Azt hiszem a válasz európaiak számára nagyon egyszerű. Nagy mértékben az emberi jogi egyezményből és az alapjogi kartából fakad Eh, hiszen a kisáltatás eh, esetén eh, a joggyakorlat, a Strasbourgi joggyakorlat nagy befolyással bír. Ez a kiegészítő protokoll szerint is így van. Az értelmezés eh, tehát olyan, eh, mint eh, amit mi képzelünk el a jó kormányzás értelmében. Második pont. Ezzel kapcsolatban van iránymutatás, a jogállamiság azt hiszem, hogy megmutatta, hogy merre kell menni. Most érnék át a második pontra, a kompetencia átruházása. Szeretném aláhúzni, hogy jogi véleményem mire alapszik. Nem csak arról van szó, hogy nem érinti az illetékeség átruházás a kétoldalú befektetési megállapodásokat. Az implicit jogkör révén például családjogban, polgári jogban, különböző területeken ezzel találkozunk de ez nem befolyásol ö, egyes közjogi eseményeket a ö, ö, tagállamokban. Ez a szerződések jogszerűségét természetesen nem érinti. Harmadik aspektus a az EU e, vagy e, nemzetközi e, befektetési bíróság szemben a jelenlegi bírósággal Érdekes gondolat, de nem reális jogi szempontból mert vagy multilaterális szinten megállapodás kell erről, vagy regionális alapon. A kölcsönösség problémája merül fel. Kanada miért örülne, hogyha európai bíróság előtt perelnék be. Nem tudom elképzelni. Azt hiszem más megközelítés szükséges. A döntő bíráskodásra is vonatkozik el. Negyedik kérdés egy vállalat miért kapna jogot arra, hogy egy államot vagy egy kormányt vigyen bíróság elé. Nos, ezzel kapcsolatosan az emberjogi kérdésben már feltalálták ezt a gondolatot. Jogállamiság egyik alapja az, hogy az egyén beperelheti a kormányt. A ö, kereskedelmi jogra is érvényes ez, de természetesen az emberi jogokra elsősorban azt hiszem az EU és Európa általában tágabb értelemben választ ad erre a kérdésre, hogy miért legyen ilyen joga a vállalatnak. Ötödik kérdés. Elfogadjuk az összes befektetés. Hát itt nem az a kérdés, hogy hozzá lehet-e férni a piachoz Hatodik kérdés, a NAFTA itt a példa. Tényleg fontos, hogy a jogban, tényleg tény, hogy a jogban fontos a nyelv, de a hosszabb szabály nem jelent nagyobb jogbiztonságot. Bizonyos értelemben különböző jogi kultúrák beszélnek itt egymással szemben. Van az angol-amerikai common law, illetve a tételes jog. Most pedig akkor németre térnék át. A tagállamokban más a jogrend, és ezért azt hiszem, hogy a legkedvezőbb elbánás lehetne a, az alap. Ez a nemzetközi egy szokványos megoldás, és meg lehetne állapodni ebben egyezmények révén. A probléma az, hogy harmadik országokkal szemben szigorúbb szabályokat kell megállapítani, Eh, hiszen eh, európai befektetők is eh, mennek innét harmadik országba. Nem irrealista, ez egy nagy politikai kihívás lenne. Thank you. And finally... Köszönöm szépen. Végül Adrian van der Hoven. Önné a szó 5 perc. Köszönöm szépen. Vagy kevesebb idő, hogyha elég. Köszönöm szépen, elnök úr válaszolnék néhány kérdésre. Professzor Ticsővel egyetértek. A Lisszaboni szerződés automatikusan nem ad jogi megoldást, de vannak olyan cikkek, amelyek megoldást adnak, mások éppen problémát generálnak. Azt hiszem, hogy a szabályozás nagyon jó próbálkozás a jogbiztonság biztosítására olyan intézkedésekkel, amelyek fontosak a befektetők számára. Az egyik kihívás a szakbizottság számára az, hogy a bizottsággal együtt, a tagámi szakértőkkel együtt, a befektetőkkel együtt megvizsgálják azt a kérdést, olyan kell felülvizsgálni ezt. Értjük az aggályt, hogy a tagállam, ahol nagyon jól le vannak védve a kétoldalú befektetés megállapodások, kevesebb előnyöben részesül a Lisszaboni szerződésben van a tagállamoknak egy kötelezettsége, hogy együttműködjenek. Talán ez lenne, ennek a szakbizottság lehetne, ennek a szakbizottság a kiinduló pontja, amikor megvizsgálja a kérdést ami a politika szerepét illeti, és a szabályozástól való óckodást. Azt hiszem, itt elővigyázatosnak kell lenni. Mi olyan ö, defenzívába szorultunk. Az EU nehezen fogad el szociális szabályokat, vagy környezetvédelmi szabályokat, de a tapasztalatunk azt mutatja, hogy sem a WTO, se a bilaterális befektetési megállapodások nem szűkítették a lehetőségeket. Nem diszkriminálhatunk az EU és harmadik fél, EU-s és harmadik felek között. A befektetési szabályok teljesen világosak. Azt hiszem, hogy ezt az elvet nem szabad megtámadni, ez egy alapelv, ez a jogállamiság alapja, Európában. Másrészt pedig az a tapasztalatunk, a kereskedelmi szakbizottságnak a tagjai tudják, hogy egyes partnereink diszkriminatív módon alkalmazzák a szabályokat. Például Kínában a szellemi tulajdonnal kapcsolatos, vagy közbeszerzési szabályok problémákra gondolok. Oroszországban is volt problémánk, környezetvédelmi szabályok, diszkriminatív alkalmazása mi vállalatainkkal szemben. Az export ja, a befektetésnek problémás lehet. Ezért van szükséges kétoldalú megállapodásokra, illetve EU megállapodásra, külfölddel. Inkább a külföld felé kell fordulni, a harmadik fél felé kell fordulni. A kisajátításra rátérve például közcélból vasútépítésére, ott kompenzáció van. Azt hiszem, figyelembe kell ezt is lenni. Az átláthatóság kérdésével kapcsolatban nagyon tömörem úgy vélem elfogadhatjuk eh, az ezzel kapcsolatos javaslatokat, eh, hogyha a bizonyos információt tényleg védik, és csak a tényleg érdekelt eh, felek vehetnek részt az ilyen döntőbíráskodásban. Mert sajnos olyan országban, ahol nincsen egyesülési szabadság, az NGO-k szabadsága, eh, ahol az ngo nem töltenek be jelentős szerepet, ezt tapasztaltuk egyes országban. Nos, eh, félő, hogy a eh, vállalataink egy jogvita során alul maradnak. Gondolom, tudják, mely országokra gondolok Nos, ezek a problémák. Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, jó, hogyha meghallgatjuk a többi intézmény reakcióját is, mert a meghallgatás az ő számokra is érdekes. Nos, ezért szólítom az tanács elnökségét, Pascal Buffin urat, rövid hozzászólás, két-három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon tömören fog fogalmazni, és szeretnék reagálni Schröder úr hozzászólására az átmeneti rendelkezéssel kapcsolatban. Schröder úr aláhúzta, hogy a Lisszaboni szerződés nem teszi lehetővé a status quo-t, de korlátozza a bolykott lehetőséget a tagállamok részéről a bilaterális megállapodásokat újra kell tárgyalni, esetleg érvényteleníteni. Mi a probléma? Az, hogy realisták kell legyünk ebben az ügyben hogyha van, ha lenne olyan megoldás az egyik pillanatról a másikra, a bilaterális megállapodások helyére ö, belépjenek a, az EU megállapodások, akkor nem lenne probléma. Az a gond, hogy akár csak kezdeményezni tárgyalást a megállapodásokról, nagyon sok időt igényel. És nem tudjuk, mi a harmadik fél szándéka. A három, harmadik fél elő egyet fog-e érteni aggal, azzal, hogy akár csak egy elemet módosítsunk a szerződésben. Mások lás, lá, látjuk ezt más ágazatokban. Együttműköd, partneri, együttműködési megállapodásokban az energia ágazat nagyon érzékeny, és nem sikerül ezt a megállapodást megújítani, mert a hiába próbálkoztunk. Nos, a kétoldalú megállapodás továbbra is érvényes a nemzetközi jog szerint. A tagállamok nem akarnak bolykottálni. A Lizonai szerződésben kötelezettséget vállaltak, ezt tudják, és a jövőt nézik. Szívesen veszik az új tárgyalást. De hogyha a két oldalú megállapodásokat talán joggal is réginek tekintik, és nem tökéletesnek, legalábbis az a az előnyök, hogy bizonyos jogbiztonságot biztosítanak. Ezeket nem szabad veszélybe sodorni. Nincsen kész megoldásunk, amelyel helyettesíthetnénk ezeket egyik pillanatról a másikra. Megvan a jogbiztonság, ezt nem szabad veszélyeztetni olyan gondolatokkal, amelyek nagyon jók önmagukban, de sok idő szükséges, hogy ezeket megvalósítsuk. A kétoldalú megállapodásokhoz évek kellenek. Kilenc év kellett nem rég egy tagállamnak, egy afrikai országgal, nem egy nagy hatalommal, tehát legyünk realisták. Nos, ezt szerettem volna mondani a tagállamokról. Köszönöm szépen uh, to the Belgian presidency of the Council of the Union. And just to close the Köszönöm szépen a belga soros elnökség felvetését, és hogy lezárjuk a vitát, még nagyon röviden az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy valamit szeretnék mondani a szerződések érvényességéről, hiszen voltak éppen ezért csináljuk ezt a munkát. Senki sem vitatja, hogy a bitek érvényesek maradnak a nemzetközi jog alapján, amik fel nem mondják ezeket. A kérdés csupán az, hogy melyek azok a kötelezettségek, amelyek az új szerződés alapján a tagállamokra vonatkoznak. Itt ragadható meg a bizonytalanság, itt rejlik a bizonytalanság, és ezért a bizottság úgy gondolt, az Európai Bizottság úgy gondolt, hogy nem hagyhatjuk fenn ezt a bizonytalanságot. Ez egy teljesen külön kérdés attól a kérdéstől, hogy mi ezen um, szerződések eh, tartalma. A jelenlegi rendelet nem orvosolja az inkompatibilitás, az összeegyeztethetetlenség kérdését, a bevett eljárások eh, kerülnek itt is alkalmazásra. De mondom, ne keverjük össze a szerződések érvényének kérdését, hiszen ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy egy bonyolult átmenetet bonyolítsunk le, azzal, hogy jogi változás történt ebben a helyzetben, és az uniónak ezt így vagy úgy, de meg kell, meg kell oldania. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a vendégeinknek elsősorban is, hogy részt vettek. Nagyon értékes hozzájárulással járultak hozzá a meghallgatás sikeréhez. Sokkal többet tudunk most már a két dossziéről, a két tervezetről, és sokkal inkább tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyek bizottságunk előtt is állnak. Köszönöm szépen még egyszer. Tovább megyünk. A 16-os napi rendi pont vitáját folytatjuk. May I ask all the people present to make the conditions so that you can... Kérem a jelenlévőket, hogy ne zsínyegjenek. Aki ki akar menni, ezt tegye meg, mi hamarabb, de beszélgetésével és zsínyegésével ne zavarja a munkát. Ezen felül pedig kérdezem, illetve kérem, hogy hogy más szóval mondjam, ne beszélgessenek itt a teremben, hanem mi hamarabb hagyják el a termet. Please, may I have attention, please? We need to go on. We have just one hour for the next four items. I'm not sure whether egy órá rendelkezésünkre a következő négy napi rendi pont taglalására. Nem biztos, hogy sikerül a taglalás, de próbáljuk meg. Kezdjük meg a 16-os napi rendi port vitáját. Iparpolitika a globalizált korban. Véleménytervezet. Tehát készített el Gianluca Susta, az SND frakció részéről, és ezt a véleménytervezetet vizsgáljuk meg. Az iparpolitikának koherensen kell alakulnia, és fontos, hogy a fenntartható és a kiegyensúlyozott növekedést támogassa. A globalizált kor iparpolitikája az Európai Bizottság 2020-as stratégiájának egyik zászlós hajós projektje, tehát a projektnek egy zászlós hajós projektje, és úgy gondolom, hogy ez a vélemény alá fogja, ki fogja domborítani, hogy melyek az európai kereskedelmi politika és az európai iparpolitika kapcsolódási pontjai, erre kér fel bennünket a vélemény megírása során a megbízó, hogy ezeket domborítsuk ki. Szusztó úr, de kérem, kérem, kérem, kérem, ne beszélgessenek a teremben, szépen kérem önöket. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, hiszen nagyon kevés idő áll rendelkezésre, és eh, a véleményeket több héttel ezelőtt már kicseréltük erről a kérdésről. Ez a vélemény az ITRE eh, jelentésén alapul, ők az illetékes szakbizottság, és eh, Ilyen módon nagyon szűk helyen, rövide terjedelemben lehetett a bennünket érintő kérdésekről megnyilvánulni, ezt tettem én a vélemény során. <clears throat> És itt igyekeztem először meghatározni, hogy melyek a fő kapcsolódások. Meg kellett vizsgálni, hogy az iparpolitikának melyek a fő kihívásai, hiszen 15 húsz éve megállapíthattuk, hogy a szolgáltatások területén jelentős növekedéssel növekedést tapasztalhattunk, úgy, hogy mind a mezőgazdaság, mind az ipar területe hátrányos helyzetbe került. A szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatások területe megerősödött. Mindez azonban ez a jelenség maga is hozzájárult a kereskedelmi politika alakulásához. Ez az egyik felvetés, a másik felvetés pedig az, hogy az iparpolitikának mind a környezetvédelmi, mind a fenntarthatósági szempontokat figyelembe kell vennie. Az tehát a feladat, hogy a pénzügyi válság után biztosítsuk a munkahelyeket. Fellépjünk a munkanélküliség ellen. Úgy, hogy igyekszünk megtartani az egyesű, egyensúlyt a pénzügyi válság csökkentése, megszüntetése és a növekedés támogatása között. És biztosítani kell, hogy Európa legyen a világ legnagyobb kereskedelmi térsége. Az ezen a térségen, ezen a területen létrejött parlamenti jelentésekre utal a jelentés, felsorolja, hogyan lehet a kis és középvállalatokat, illetve szellemi és szomszédos jogokat védeni, de a a fizetőeszközök egymáshoz való viszonyának, átváltási kurzusának kérdését is felveti. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést például a jelenlegi globál pia- globális piacon nem is értékeljük előképpen. Vannak versenytársaink, például Kína, és egész egyszerűen az a fontos, hogy a külföldön szereplő cégeink számára például a kölcsönösségi szabályokat megerősítsük. Az iparpolitikának szüksége van ezekre a szabályokra, és szüksége van a pénzügyi támogatásra is. Azért, hogy ipari rendszerünk a globális piacon versenyképes legyen. Az elkövetkező napokban nyújtanak, kapom majd meg a módosítókat, ezeknek már előre is örülök, biztos vagyok benne, hogy hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ezt a véleményt jobban megfogalmazhassam. Köszönöm szépen a véleménytermezett bemutatását, amely egyébként megtalálható dokumentációnkban, mint jelentéstevünk elmondta, az ITRE az illetékes szakbizottság, és mi csak az ITRE jelentéséhez fogalmazunk meg egy véleményt. Az ITRE pedig nem más, mint az ipari szakbizottság az Európai Parlamentben. Kérje más a szót a képviselőtársak közül. Úgy tűnik, hogy nem készíti senki a szót. Dr. Manfred Bergman, a bizottság ipari főigazgatóságától kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon nagyra értékeljük ezt a jelentést tervezetet, amely úgy tűnik, hogy ugyanabból a kottából énekel elő, mint az Európai Bizottság. Mindjárt úgy gondoljuk, hogy Európonnak egy erős, versenyképes ipari alapra van szüksége, és ezért a mi gyártóiknak a nemzetközi versenytársaikkal azonos esélyeket kell biztosítani. Nagyon nagyra értékeljük, hogy az önök bizottsága is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen önök az iparpolitikát, mint a kereskedelmi politika zálogának tekintik, és látják, hogy milyen szoros kapcsolat van a két politika ágazat között. Nagyon fontos az is, hogy tisztában legyünk vele, hogy globális partnereink milyen kielezett versenynek tesznek ki bennünket, és éppen ezért fontos, hogy az 500 millió fogyasztó egységes piacát, a 20 millió vállalkozás és 200 millió munkahely egységes piacát megerősítsük, és megtegyünk mindent azért, hogy ez a piac a saját potenciálját kihasználhassa, és ne legyen kitéve tisztességtelen versenynek, hiszen Láthatjuk, hogy különböző növekedési modellek vannak a világon. Az európai növekedési modell a szociális piacgazdaságon, a hatékonyságon, a piacnyitáson nyugszik, de vannak más növekedési modellek, amelyek, hogy úgy mondjam, más megközelítésen alapszul, alapulnak, melyek például protekcionista elemeket tartalmaznak. Megakadályozzák a külföldi befektetés piacra jutását, vagy nem engedik, hogy a mi, piac, mi termékénket eladjuk vagy pedig csak a köztes termékeket, vagy a nyersanyagok piacát nyitják meg. Ezért nagyon nagyra értékeljük, hogy a parlament ezt a jelenséget is napirendjére veszi, foglalkozik vele, és segít abban, hogy egy kicsit proaktívabban tudjuk megközelíteni e politika területet. Nagy érdeklődéssel várjuk a parlament jelentéstervezetét, és úgy gondolom, hogy megnyugtató, hogy véleményünk egy irányba mutat. Október 28-án november 28-án a, illetve december közepén pedig a tanács, a bizottság javaslatain alapuló következtetéseket vonz majd le. Köszönöm szépen. Nagyszerű látni, hogy e két intézmény hasonlóan vélekedik. Kérje még a jelentéstevő szót egy záró észrevételre. Hanem akkor csak annyit mondunk, hogy 11-e, 11. hó, 11-e a módosítók benyújtásának a határideje. Tovább is lépünk a 17. napirendi pont taglalására uniós mezőgazdasági és nemzetközi kereskedelem. Mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem. Az Agri Szakbizottság, mondanom sem kell, felel ezért a jelentésért, és mi, az INTA, úgy döntöttünk, hogy hozzájárulunk e munkához, és egy véleményt készítünk a társult bizottság eljárás kereszt, keretén belül. Megadom jelentéstevőnek Godeliv Kvichold Róvol asszonynak a néppárt nevében. Ő a mi árnyék jelentéstevünk. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A jelentés tervezetem tervezetét tudomosom szerint minden nyelven megkapták már, ezért tehát egy konkrét szöveg alapján tudunk eszmét cserélni. A jelentés előkészítése során hosszabb eszmecserét folytattam az Agriszak Bizottság jelentéstevőjével, és abban állapodtunk meg, hogy minnyáján más-más szempontjait vizsgáljuk ennek a komplex kérdésnek. Ő a mezőgazdaságének nemzetközi kereskedelmi szempontokat. Évtizedek óta az a probléma, hogy amikor a mezőgazdaságot kereskedelmi politikai szempontból vizsgáljuk, akkor egyszerre sok más szempontot is érvényesítünk tudatosan vagy kevésbé tudatosan. Mondok egy példát. Fejlődő országok, <coughs> Ákácsi országok, kis termelők, a kedvezményes elbánással bíró országok. Tehát ezeket a szempontokat mind érvényesítsük. Másodszorban. A bilaterális megállapodások új politikája körében és a szabadkereskedelmi megállapodások tartalmaznak agrár elemeket is. És ezek, engedtessék meg nekem ezt mondanom, teljes egészében koordinálatlanok a Mercosurral, a cukorról, más államokkal a banánról, egyezünk meg, nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, vagy nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb. Egy szóval senki nem tudja, mit csinál a másik. Összességében tehát a gazdálkodók kerülnek nehezebb helyzetbe, és a vidéki térség, amely már amúgy is nyög a nehéz környezet, gazdasági környezet igája alatt. Először is, mi tehát a feladat? A különböző szakbizottságok feladatkörét el kell választani egymástól, másodszorban. Meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelem és a mezőgazdaság hogyan keveredik össze, és itt egy-két általános észrevétellel éltem, és ezeket nem akarom megismételni. Egy kivétellel. Ugyanis arra gondoltam, én, hogy ha az ember példálózni kezd, akkor a példák sorától nem tud elszabadulni hiszen mindenki valamilyen régiót képvisel, és mindenkinek más-más termék nyugszik a szívén. Az egyetlen kivétel, amelyet megtettem, a hármas pont alatt található, üdvözli a banán <clears throat> megállapodást, amelyel a 20 év a VTO keretein belül fennálló vetélkedés sikerült meg, <clears throat> lezárni. Azt gondoltam, hogy ez rendben van, de ma dél, délben egy banán információs rendezvényen voltam, és láss csodát, a termelők, a termelők, akiket hát így személyesen persze nem ismertem, úgy tűnik, hogy egyáltalán nem elégedettek a banán megállapodással. Aztán egy órával később pedig a cukoripar állt, legalábbis képviselőivel képviselve állt nálam az irodában, és a cukorszabad kereskedelmi megállapodás <clears throat> kapcsán, melyet Dél-Amerikában készítünk elő, fogalmazta meg az igényeit. No, itt már előre megfogalmazhatom, hogy a hármas pontot, mely a banánról szól, lerövidítem, és kiegészítem majd egy új ponttal a szöveget a cukorpiacról, mm, amely szintén egy olyan termék, amelyet erősen érintenek a piaci mozgások. Az egész munkában egyébként az Agri-ban dolgozó kollégákkal szorosan együttműködtem azért, hogy már a munka elején és tisztázzuk a különbségeket, kéz a kézben járjunk. És nagyon örülnék neki, hogyha szakbizottsági kollégák egyetértenének, a tervezetemmel ez volna a legnagyobb elismerés, ha nem elégedettek, akkor írják meg, kérem az módosító indítványaikat, és ebből kompromisszumokat lehet majd kikovácsolni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you. Köszönöm szépen. Az SND nevében adom meg a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, én is nagyon gyorsan um, szólok csak hozzám, és um, úgy gondolom, hogy a kollega által felvázolt vélemény nagyon jó, hiszen az Európai Unió mezőgazdasághoz való viszonyát határozza meg <clears throat> ez a jelentés. Na most négy észrevételem van például a banán megállapodásról. Úgy gondolom, hogy talán a véleménytervezetben erről nem kellene beszélni. Tudjuk, hogy ez egy hasznos megállapodás, de nem akarunk túl messze menni. Nem akarjuk azt mondani more than pozitív, több, mint pozitív. Túlzó megfogalmazás. Persze örülünk neki, hogy létrejött ez a megállapodás, hogy egy nagyon nehéz problémát sikerült megoldani, de nem akarjuk túl hangsúlyozni a banán kérdést. Aztán a bilateralizmus versus multilateralizmus kérdésével is van egy észrevételem. Úgy hiszem, hogy a dohai folyamatok és a multilaterális folyamatok nehézségeit figyelembe véve eljött a ideje annak, hogy a bilaterális rendszerek fontosságát kihangsúlyozzuk. A mezőgazdaság problémái a világon megoldásra várnak, de az amerikai protekcionizmus illetve a dohai agrár forduló, illetve az dohai forduló agrár munkája megnehezíti a multilaterális megközelítést. Úgy gondolom tehát, hogy ezeket a pontokat kell kihangsúlyozni, és teljesen egyetértek a reciprocitás, a kölcsönösség fogalmával, az egészségügyi, a termékminőségi normák tekintetében és ezért fontos, hogy még a fejlődő országokkal is <clears throat> ilyen kereskedelmi megállapodásokat köthessünk. Thank you, Chairman. <clears throat> Uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak és az előadónak is a javaslatait a véleménytervezetben. Ami a részletes észrevételeinket illeti a papasztankosz jelentése kapcsolatban, erre a bizottság már részletesen reagált a két héttel ezelőtti szakbizottsági ülésen. Mindenképpen feljegyeztük az elhangzott javaslatokat, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan folytassa a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat. Egy észrevételem lenne a hetes ponttal kapcsolatban az EU követelmények és normák kapcsán. Egyértelmű, hogy az mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek, amelyek az EU piacon megjelennek, meg kell, hogy feleljenek azon elvárásoknak, amelyet az EU jogszabályok előírnak. Ezen előírások, követelmények az élelmiszer biztonságára vonatkoznak, az állategészségügyre és növényegészségügyre, és biztosítani kell azt is, hogy az importok megfelelnek a mi saját egészségügyi és biztonsági előírásainknak. Harmadik országokra viszont nem kötelezhetünk olyan eljárásokat, amelyek a termék minőségében nem jelennek meg, például az állatjóléti szabványokat, hiszen hogyha ezek nem nemzetközileg a WTO által elismert szabványok, ezeket nem lehet alkalmazni. Az EU tehát azt kéri, hogy jobban ö, ismerjék el a megfelelő nemzetközi fórumokon ezen elvárásokat. Végül pedig az előadóval egyetértünk ö, azzal kapcsolatban, hogy a cukor a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban mennyire érzékeny terület és kényes kérdés. Köszönöm. Köszönöm, mondja elnök úr, akkor most az előadónak adjuk vissza a szót. Ähm, Köszönöm szépen a szót. Szuszta kollega. Nem gondolom úgy, hogy bilaterálisan vagy multilaterálisan egymás ellen feszüljünk, de biztosítani kell, hogy a bilaterális tárgyalások során ugyanazon konzisztenciával lépjünk fel különös tekintettel az agrártermékekre, mi több itt multilaterális tárgyalásra van szükség, mi több fennáll annak a veszélye, hogyha bilaterálisról multilaterálisra switcholunk, akkor a bilaterális tárgyalások legkedvezőbb kondíciói mindenkire vonatkoznak majd. Hát kérem szépen, ez nem szolgálhatja a mi mezőgazdaságunk érdekét. Hát ez volt egy észrevétel. Nos, hogyha úgy gondolja, hogy ez túl kiegyensúlyozatlan, akkor örülnék neki, hogyha meg tudnak fogalmazni másképp ezt a kérdést. A cukorról minden elhangzott, Örülök, hogy a bizottság is egyetért velem. A hetes pontban a dolog magától értetődően úgy áll, és ebben a bizottság képviselőinek teljesen igaza van, hogy csak a normáinkat várhatjuk el, de az utat, ami oda vezet, nem írhatjuk elő. Ugyanakkor, hogyha a állatvédelem, környezetvédelem, munka feltételek területén nem á, lépünk fel elvárásokkal az importárok tekintetében, akkor a saját versenyképességünket fogjuk korlátozni. Olyan államokkal versengünk, ahol a munkabiztos, a szociális feltételek nem olyanok, mint az egy Európai Unióban. Ez egy versenytényező, tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy igenis fenn kell tartanunk ezt a kitételt, és valóban a környezetvédelmi, szociális normákat érvényesíteni kell a világban. Tudom, hogy ez csak lépésről lépésre megy, azt is tudom, hogy ez nem lehet egy abszolút követelés, ezzel tisztában vagyok. Igyekszem talán majd valahogy a másként megfogalmazni ezt. Köszönöm szépen. The deadline for <clears throat> amendments is the... A módosítók határideje 11-e. November 11. Tehát még pár nap van. Köszönöm, mondja az elnök. 18-as napi rendi pont. Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára. Mint önök is tudják, a legutóbbi ülésünkön elhangzott egy előadás a bizottság részéről ezzel kapcsolatban. Eléggé speciális ez, hiszen az EU azt próbálja elérni, hogy a kereskedelmet támogatásként használja fel, a bizottság felé feltettünk erre vonatkozóan kérdést is, és részletes választ vártunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kereskedelmét, mint támogatási eszközt értelmezni, és hogy ez precedensként értelmezhető-e a jövőbeni természeti katasztrófa helyzetekre. A bizottság az INTA az intát értesíti azon értékelésről, amelyet a bizottság minden bizonyal elvégzett a javasolt preferenciák kihatásáról, amelyet Pakisztán számára hoztak létre. Harmadsorban, van-e bármilyen védzáradék a bizottság szerint a rendeletben a többi unilaterális vagy egyoldalú preferenciák előélete ismeretében vagy bizonyos országoknak adott újjáépítési támogatásokkal kapcsolatban. Végül pedig a bizottság tud-e garant, tudja-e garantálni azt, hogy semmilyen engedményt nem fognak tenni Genfben azért, hogy a VTO-n a mentességet megkapják. Az EFD-től William Dartmouth az előadónk, tehát neki adom meg elsőként a szót az eszmecserére, természetesen, és meghallgatnánk, hogy hogyan gondolja, hogy mik a jövőbeni jelentésének a főbb vonalai. Rendkívül rövid leszek, nem azért, mert már későre jár az idő, és azért, mert a többieket szeretném inkább meghallgatni, biztos, hogy egyértelmű egy év távlatából, hogy a pártom véleménye merőben eltér attól, amit a legtöbb képviselő több kérdésben vélekedik. Viszont ezzel a kérdéssel kapcsolatban komolyan keresem a lehető legtöbb tárgyalási lehet, és konszenzust, hiszen erre lehetőség van szerintem, és már előre örülök annak, hogy a lehető legtöbb támogatást megkaphatom majd a képviselőktől. A, hogyha ö, két fejezetről beszélek, a második ö, arra vonatkozik, hogy Pakisztánban rendkívül komoly humanitárius helyzet alakult ki. Hogy pontosítsak, az ár olyan mértéket öltött, amit nehéz felmérni. Több mint két millió hektárnyi takarmány és mezőgazdasági termény veszett el, és több mint 20 millió embert érintett az áradás. Tízezer iskolát ö, pusztított el, és majdnem két millió lakhelyet. Tehát humanitárius szinten is csak önmagában azt gondolom, hogy egyértelmű hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy vészhelyzeti alapon kereskedelmi preferenciákat adjunk. Másodszorban is. Nagyon fontosnak tartom, de ez a második fejezet csak egy mondatos. Ezen második fejezet tehát arra vonatkozik, hogy az EU termeléséhez képest általában véve, hogyha összehasonlítjuk, az import növekedés nem lesz több, mint 0,05 százalékos, 0,5 százalékos lesz az import növekedés, tehát ez nem óriási nagy különbség az EU szempontjából, Pakisztán szempontjából viszont ez egy valóban jelentős különbség lenne és ezzel át is adom a szót a kollégáknak. Köszönöm, mondja az elnök. Nyolcan kértek szót, akkor mindenki két szót kap. Két percet kap, elnézést. Szuszta kolléga. 10-11-en kértek szót. Akkor ezzel lezártam a hozzászólások listáját. Két perc. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy már néhány általam is felvetendő kérdésre kitért. Van egy ö, tartalmi kérdés, a kereskedelmet hogyan lehet humanitárius fellépés keretein belül felhasználni, és hogyan lehet az együttműködést támogatni egy olyan ország felé, amely nehéz helyzetben találja magát amelynek a gazdasági és a szociális helyzete problémásnak mondható. Meg kell próbálni megérteni, hogy itt egy kivételes megállapodásról van ez szó, de hát nem értem, hogy miért lenne ez így, hogyha a kivételes az a preferenciális. A világon mindenhol felvethet az Európai Unió nemzetközi politikai kérdéseket a világra leselkedő kihívásokkal kapcsolatban, és például az iszlámista integráció vagy más integra- integrizmus, rasszizmus, neokolonializmus kérdéseit felvetheti. Most akkor minden egyes alkalommal figyelembe kellene venni a 27 bel- és külső védelmi politikát európai szinten? Itt egy gazdasági fellépésről van szó, amely a világ egy konkrét térségét akarja preferenciális bánásmódban részesíteni, ugyanakkor felmerülnek a nemzetközi biztonsági kérdések is. A külpolitikai és biztonsági főképviselő és mi mindnyájan fel kell, hogy ismerjük, hogy olyan kérdésről van szó, amely az EU-t egészében érinti az összes, tehát az 500 millió polgárát, a 27 tagállamot, és nem csak egy ö, iparágat, a textilipart. amivel kapcsolatban a nemzetközi támogatások politikai választását felvetjük, hiszen ez elfogadhatatlan. Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy megfelelő garanciákat és kompenzációt lehessen biztosítani. Az elnök úr visszavette a szót. Hát két és fél millió polgárt képvisel ez az ágazat 5-6 országban. Neki kell a terhét elvinni ezen egész kérdésnek, egy nemzetközi politikai kérdés terhét elvinni? Köszönöm, elnök úr. Én általában véve egyetértek azzal, amit Szuszta képviselő mondott. Minnyáján tudjuk, hogy Pakisztán rendkívül nehéz helyzetben van, hogy a lakosságát nagyon komolyan érintette ez az árvíz, ezért támogatja Európa a humanitárius segélyekben és a pénzügyi támogatásokban ezt az országot, hogy jobb helyzetbe kerülhessen. Tehát az biztos, hogy az EU-nak ki kell állnia a Pakisztán nép mellett. Különböző eszközeink vannak arra, hogy a támogatásunkat keretekbe foglaljuk, és hogy hatékonyá tegyük a támogatást ehhez. A Pakisztánnak adott kereskedelmi preferenciák kérdése, amiről most beszélünk, amely leginkább arra vonatkozik, hogy a pakisztáni árukra kirót import vámokat csökkentsük, hát ez a leg, nem ez a legjobb mechanizmus, hiszen ez csak az importőrökre és az exportőrökre vonatkozik, és azon vállalatokra, amelyek a textil és konfekcióiparban rendkívül versenyképesek és nagyon tőkeintenzívek. Ezzel nem fogunk konkrétan az érintett személyek sorsán segíteni, akiknek konkrét támogatásra, segélyre van szükségük, és akik hát nagyon nehezen tudnának ezen vállalatokban dolgozni. Tehát negatív hatása lesz ennek az európai textiliparra is, ahogy azt már ö, ö, kollégák elmondták, például a spanyol textilipart, hiszen ö, a az érintett áruknak 85%-a a textiliparra korlátozódik. A konfekcióperben felhasznált textilekkel kapcsolatban 12%-os is lehet a vámtarifa, hogyha ezt csökkentik, ennek komoly kihatással lehet az európai termelőkre, és más fejlett ország, Japán, az Egyesült Államok nem akarnak ilyen preferenciát adni Pakisztán számára, tehát még nagyobb lesz a mi hátrányunk a WTO többi tagállama, India, Banglades szintén nem ért egyet ezen preferenciákkal. Köszönöm, elnök úr. Pablo Szába köszönjük. Christopher Fian, megint csak a néppártól. Köszönöm, elnök úr. Mint ön is tudja, mind Strasbourgban, mind a legutóbbi szakbizottságülésen beszéltünk erről. Én alapvetően támogatom ezt a javaslatot, Örülök annak, hogy sikerül a kereskedelmet és a támogatást ötvözni, tehát nem adjuk azt az egyik kézzel, amit a másik kézzel aztán visszaveszünk. Ha jól emlékszem, ez bizonyos szempontból kivételes, de nem új eszköz. Hasonlót tettünk a Nyugat-Balkánnal a vámtarifa felfüggesztésével kapcsolatban, és hát persze a vámtarifák változtatásával mindig is támogattuk a támogatást. Ez egy elv, amit mi támogatunk, és más területeken is a kereskedelmet így felhasználjuk. Tehát ezért jó, hogyha mi is itt ezen területen is élünk vele. Persze azt is értem, hogy cseles lesz ez a folyamat, a kollégákat hallgatván itt és Strasbourgban. Bizonyos iparágak és országok úgy érzik, hogy hát nekik kell ö, megfizetni ennek az árát. Ha én nézem ezt meg az én szempontomból, nem annyira érdekes az, hogy bizonyos iparágak fogják megfizetni az árát, talán azért, mert ők azok, akiket még a leginkább védik a vámtarifák. Ha megnézzük az én országomban az iparágakat, hát egyik iparágat sem védik már a vámtarifák. Daniel itt a iparra utalt, de hát hogyha megnézzük a vám tarifákat, akkor még mindig sokkal alacsonyabb ez a gépjárműiparban, mint a textiliparban. Minden esetre, hát sajnálatos, de azért ez természetes következménye az európai ipar alakulásának, és az a jövőben is így lesz. Minden esetre azt gondolom, hogy arra szükség van, hogy megfelelő vámtarifákat célozzunk be, azért, hogy a legnagyobb preferenciát tudjuk így elérni. És szeretném kérni a kollégákat arra, hogy persze részletesen kell ezt megtenni, és körültekintően remélem, hogy gyorsan tudunk eljárni. Hiszen nem jó az, hogyha két év múlva, két évvel később tudjuk ezt elérni. Hogyha erről döntünk, akkor ezt gyorsan kell elérnünk. Köszönöm. Mário De Vito néppárt. Vou repetir eh, os argumentos que az érveim nagy részét elmondták más kollégák, akik a bizottsági javaslat ellen szóltak. Csak annyit mondanék, elnök úr, hogy a bizottság válaszát türelmetlenül várom. Nem tudom elképzelni, hogy egy olyan intézkedés, amely sürgőségi kell legyen, késett három évet, vagy tartott három évig. Azt sem értem, hogy a cukorimportnál van csak mennyiségi megkötés, máshol nincsen. Az etanolnál, igen. Ugyanaz az eredet. Elnök úr, végezetül azt szeretném kérni, mivel a bizottság hatástanulmányt kell benyújtson nekünk, addig ne szavazzunk, mert nem tudjuk, hogy mik a hatások, és mi van a döntés mögött. Addig nem szabad szavazni. Megértem, hogy jelentéstevő olyan országból van, amely leginkább részesül ilyen intézkedéseből, ezt támogatja, és a javaslat mellett van. Robert Sturdy, ECR. Először is miért gondolja, hogy nagy kedvezményezett az Egyesült Királyság, mert a textilipar, ott dolgoztam, eltűnt az Egyesült Királyságban, importőrök vagyunk Marokkóból, és az EU kívülről általában. Ez kis hatással lesz arra, amit mi teszünk amit mi ö, gyártunk. Christopher egyetértek, nem tudok mit hozzátenni. Úgy tűnik, hogy a nap nagy részében arról ö, beszéltük, hogy ö, mi, hogy ö, kerülünk ö, ki abból a ö, pénzügyi helyzetből. Nagyobb, több kereskedelmet akarunk. Ö, Pakisztán katasztrófát élt meg. Ö, nem szabad leállni a kereskedelemnek ö, vele a kereskedelem eh, legyen a kapcsolat, és nem a támogatás. Mindig ez volt a véleményem, és ez is mondta jelentéstől. Köszönöm szépen. Josefa Andreyes. Eh, köszönöm, eh, elnök úr. egyetértek azzal, hogy a szemed országoknak segíteni kell, ez szükséges, és ez a nemzetközi egyezményekben is szerepel. A vámot csökkenteni kell. Ez jobb megoldás, mint a közvetlen támogatás. Csak hogy ezek a megállapodások, például Pakisztánnal, negatívan hatnak egyes ágazatokra. Itt gondolok azon ágazatokra, mint a textilipar, ahol ö, Spanyolország, Portugália, Olaszország jelentősen képviselve van, nem tudok számot mondani, de hát mondjuk száz százaléka ennek az iparágnak eltűnt. Ez nagyon fontos a például Spanyolországban, nagyon sokat jelent. Az európai textilipar nak megvan az eladási területe. Franciaországban, Németországban, és ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a munkahely, vagy belga javaslat, hogy három helyet két év legyen, és védzáradék legyen, és 2012-től a második évtől mennyiségi megkötés legyen. Ez észszerű javaslat. Négy havonta kellene értékelni a hatást. Pozitív lenne, de meg kell próbálni segíteni. Köszönöm, Józefa EFD Morganti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, Pakisztán segíteni kell, de ellene vagyok ennek a javaslatnak. Teljes mértékben. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy vannak olyan területek, amelyeket elárasztott a víz, de a legtöbb kár a terményeket érte. Pakisztán gyakran kért segítséget, de nem mindig tudta megindokolni néha a terrorizmus elleni harchoz, néha a válság elleni harchoz, most pedig az árvíz miatt. Pakisztán már kapott kereskedelmi kedvezményeket, az exportjának 70%-a az EU felé ilyen tarifa mellett történik. Van nulla kulcsos exportja is már támogatok Pakisztánt. Én a közvetési bizottságban dolgozom, már alapok átutalását tárgyaljuk. ról volt szó. Nos, ez lenne a kihatás három országot érint. Ez Olaszország, Spanyolország, Portugáliát. Szeretném tudni, hogy ki fogja ezt a három államot támogatni. Nem csak támogatást kell adni, nem csak nekik kell támogatni, hanem mindenki részt kell ebben vegyem. Három ország nem fizetheti meg, Köszönöm szépen, elnök úr. függetlenül az eredménytől csodálkozom, hogy a tanács milyen, navassa, milyen javaslatot tett, mert a humanitárius sürgőségi helyzetre nem tudunk válaszolni. Nem tudjuk megtalálni máshol az erőforrásokat. Itt sürgőségi helyzetről van szó. A másik ok pedig az, hogy kis rossz képet adunk az euróról, nemzeti érdekeket védünk, és egymás ellen fordulnak a képviselők, attól függ, hogy melyik országban élnek, hogy az iparra, a textiliparra vagy másra hogyan hat ki ez náluk, illetve a britek ről alkotott kép is itt kérdéses, hogy a pakisztáni állampolgáraikat védenék. Harmadik gondolat. Esetleg egy SPG pluszról van szó, amit nem sikerült másként elérni. A, az EU stratégiai politikáját ez hogyan érinti? Ezt magyarázzák el nekünk, akkor megfontolandó. De senki sem magyarázta el. Nagyon óvatos vagyok, de nagyon érzékeny arra, ami történik. Koordinátorként nem tudok egyet érteni egyik vagy másik kollégának az ellenérvével, mert X országot képzel a tanácstól és a bizottságtól. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e más megoldás, mint kereskedelmi megállapodás, kereskedelmi támogatás, azért, hogy Pakisztán sürgőségi igényére válaszoljunk, mint ahogy máskor megtettük. Nem például makrofinanciális támogatást, vagy humanitárius támogatást. Szeretném, hogy elmagyaráznak nekem. Szeretném, hogy kollektíve odafigyeljünk arra, hogy milyen képet adunk magunkról. Nem csak nemzetérdekeket képviselünk, és Pakisztán szemben nagy vonalnak kell lenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szájle úr a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a zöldek nevében beszélek, árnyék jelentéstevő vagyok ebben az ügyben. A zöldek támogatják a kereskedelmi tarifáknak, a vámtarifáknak ideiglenes enyhítését. Ez nem lehet módja a GSP plusz státusznak. Pakisztának még hosszú utat kell megtennie, amíg megfelel a követelményeknek. Árnyék jelentés tevőként oda fog figyelni a 75 termékre, amely a listán szerepel. Hiszen itt termelőkről van szó, az EU állampolgárairól és Pakisztán állampolgárairól. Értem egyesek aggáját, amelyeket kifejeztek. És szeretném javasolni, hogy gondolkodjunk el azon, hogy milyen általános értéke van annak, hogy bejönnek termékek Európába. 100 millió euróról lenne szó évente. Azt hiszem, hogy ezzel az aggájjal foglalkozni kell. Ez az EU termelőit közvetlenül érinti. Úgy gondolom, hogy az etanol és az efanol 100 ezer tonnát jelentene évente. Nem denaturált, ettől alkoholról van szó, ez emberi fogyasztásra való, és nem bioüzemanyag. Szeretnék megerősítést ezzel kapcsolatban a zöldek nem örülnének neki, hogyha nőne a bioüzemanyag mennyisége Európába. Szeretnénk megnyugtatás, hogy nem így történik. A nem denaturált alkohol ugye emberi fogyasztásra vonatkozik. Ez volt a kérdés. Elnök, kérem, fejezze be. Ennyi volt, mondja a hozzászóló Helmut Scholz GUE. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáim bíráló észrevételeivel egyetértek. Az első eszmecserénél a GSP plusz eljárás, Hodover eljárását illetően már egyetértettünk, és itt már felvetettük a problémákat. És elég egyértelműen foglaltak állást a frakciók, hogy abszolút nem kellene ezt meg fontolás tárgyává tenni, tehát hogy a humanitárius segély ügyét összekapcsoljuk a GSP plusz problematikával. Most pedig a bizottság megint felveti ezt a lehetőséget. Kérdezem tehát, hogy ennek a trade wavernek mi az új hangsúlya? Mi volna az új hangsúlya? Nos, két észrevételem volna ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Zoszta kollégának igaza van. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy mely ágazatokat érintett ez a katasztrófa, mely lakosságcsoport nem, kép, nem képes normális gazdasági tevékenységet folytatni az árvíz következtében. Például most hallottam a hírt, hogy a pakisztáni kormány és a pakisztáni, hat, pakisztáni hatóságok és a regionális szerveknek két millió ház újjáépítését kell végrehajtaniuk ahhoz, hogy emberhez méltó életfeltételeket biztosítsanak a lakosságnak. Hát kérdezem én a bizottságot, milyen konkrét javaslatok vannak a tarsajában, hogy erre az igényre választ adjanak, és hogyan lehet a helyi termelést úgy segíteni, hogy meg tudjanak felállni ennek a kihívásnak, a két médiaház ház megépítésének. Másrészt, amit a zöld kollega mondott, itt csak a zöld lelkismeretet szólítja ez meg, hanem általánosabban felmerül a kérdés, hogy az árvíz katasztrófa után nem lesz-e termelésre alkalmasabb a terület. Ezen felül pedig célra vezető volna, hogy a pakisztáni kollégákkal felvegyük a kapcsolatot, és konkrétan rákérdezzünk, hogy milyen ágazatokat akarnak támogatni a Kérem befejezni a mondandóját, igen, be is fejeztem már, köszönöm szépen. Kedves kollégák, nem egészen komolyan mondom, de azért az idei vitából megállapíthatjuk azt, hogy az Európai Unió megtudtuk azt, hogy a Költségvetési Szakbizottság pénzeket mozgósított, és lehet, hogy egyes államok textilágazatára fog ez kihetni másoknak, meg a befizetéseire, de most félre a tréfát. Úgy gondolom, hogy a bizottság tökéletesen kie, nem kielégítő módon, vagy cseppet sem kielégítő módon mondta el, hogy milyen kihatással jár ez a katasztrófa a pakisztáni gazdaságra, hogyha azt mondjuk, hogy 900 millió euróról, 1 milliárd euróról növeljük az exportot Pakisztánból az Európai Unióba, akkor itt van 100 millió euró. Másrészt az Európai Unió van bevételeit is elveszítjük, ez 80 millió euró, tehát felmerül bennem a kérdés, hogy nem volna hatékonyabb ezeket a vám tételeket csökkenteni, ez nem fog fenntart, <clears throat> hiszen ezek nem fognak fenntartható munkahelyek létrehozásához vezetni, és nem volna célra vezetőben 80, 80 millió eurót közvetlen segítségként átadni Pakisztánnak. A bizottságtól várok választ. Egyébként Eston bárónő és a munkatársainak hangját nem hallom, hiszen itt külpolitikáról sem, mint kereskedelmi politikai kérdésekről van szó, éppen ezért hálás lettem volna, hogyha fő képviselő asszony szükségesnek tartotta volna, <clears throat> hogy ide küldjön valakit a vitára. Ám amíg az Európai Bizottság maga sem tartja fontosnak, hogy megjelenjen, addig én különösen problematikusnak tartsam, hogy eh, itt most meggyőzem a kollégákat. Még egyszer mondom, nem vagyok elégedett a bizottság válaszával, és kíváncsi vagyok, hogy milyen választ tartogat tarsolyában a bizottság. Nos, eh, akkor eh, öt perc maradt még, biztos vagyok benne a bizottság a főbb kérdésekre válaszolni fog. Bizottság mi az alapjának a kezdeményezésnek, és ki fogja viselni a terhét. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Peter Bertsz vagyok, a DG kereskedelem egységvezetője vagyok Köszönöm szépen az eszmecserét, és azt, hogy érdekes álláspontokat ismerhetünk meg a jelentéstevővel. További együttműködésre számítunk a sokáig érezhető még az a katasztrófa, ami Pakisztánban történt. Nem akarom a számokat elismerni, soha ilyen árvíz nem volt, ezért soha nem látott intézkedésekre van szükség. A kereskedelem is segíthet. A bizottságban világos mandátumunk van, az Európai Tanács adta a szeptember 16-ai nyilatkozatában a kereskedelme legyen része csomagnak, rövid, hosszú és kövid, rövid, közép és hosszú távú intézkedések, humanitárius intézkedések e, is szerepelnek ezek e, között. De legyen részenek a kereskedelem. A mandátum világosan kimondja paramétereket, e, legyen nek ambiciózusak a kereskedelmi intézkedések, csak Pakisztánt érintsék, és az import vám csökkenjen, azonnali legyen, időben korlátozott, a szavaknak feleljen meg, és az EU ipar érzékenységét vegye figyelme. Szinte lehetetlen feladat. Javaslatot tettünk, ahogy ezt kérte az Európai Tanács októberben, három héten belül bemutattuk a javaslatot, amely megpróbálja megpróbál hát fából vaskarikát, vagy legalábbis a kör négy szögesítését véghez vinni. 75 termékcsoportról van szó, szóval hogyan jutottunk el ide. Megnéztük a paramétereket, kulcs fontosságú import, 0,5 százaléka ez az importnak. Könnyű lenne autóval például feltölteni ezt, utána kihúztuk azokat a termékeket, amelyeknél a GPS értelmében, vagy az MFN értelmében nem fizet vámot, és maradt a lista az a dömping ellenes intézkedések tárgyát képező tárgyakat, és kivettük, és maradtak rizstermékek még. Úgy gondoltuk, hogy nem kell megkönnyíteni az ilyen neket megkönnyíteni, hiszen ez takarmánynak is felhasználható, inkább embereket etessenek ezzel Pakisztánban és utána voltak az EU ipar számára érzékeny termékek, ágynemű például. 75 termékcsalád maradt. Megpróbáltunk diversifikálni, amennyire csak lehet, azaz a teljes liberalizáció ne a textilipart sújtsa, Pakisztán exportjának 70%-a pedig textilipari. Ez óriási szám, de hát el kell fogadni az a tényt, hogy Pakisztán ex-airportálja er, textilt. Vannak más termékek, mezőgazdaság, egyéb mezőgazdasági termékek, gomba, etanol, stb. A 75 termék családból 74-nek a liberalizálását javasoltuk, és külön kategóriát képvisel az etanol. Ez 900 millió az importjából, 29%-a az importnak. 100 eh, millióra számítunk évente importban. Uh, eh, 15 eh, milliárdhoz teszünk hozzá még 100 milliót. A 40%-ot már amúgy is a 15 milliárdból vám nélkül hozzuk be. tehát fél százalékkal nőne a 15 milliárd. Három évet javasoltunk, így fenntartható, és ezért nincsen védzáradék a mi intézkedés tervezetünkben. Egy derogációt kell kérni, el tudják kérni, hogy Genfben milyen nehéz tárgyalások várnak ránk hát ez kiad Pakisztán versenyképességére, ami a GSP-t érinti, a kritériumoknak megfelelnek, csak ez a kérdés. Ezt kell megvizsgálni. Készen vagyok együtt dolgozni. a bizottsággal. Köszönöm. Jó, close this discussion. Nos, lezárjuk ezt a vitát. megállapítva, hogy a bizottság továbbra se képes a bizottsághoz intézett kérdésekre semmilyen kielégítő választ adni. Nos, a 19-es és a 20-os ügyet eh, elhalasztjuk, de nem ég a körmünkre, sem a 19-es, sem a 20-os dosszié. Ezzel az ülésünk nyilvános részét lezárom. Kérem a jelenlévőket, hogy hagyják el az üléstermet, kivéve azokat, akik a koordinátorok ülésén részvételi joggal rendelkeznek. És kérem, hogy mi hamarabb hagyják el az üléstervet, és ne kezdjenek el beszélgetni az ülésteremben.